Bon, mes chers collègues, nous allons immédiatement... Euh, Kedves kollégák, már is kezdjük a szavazást. Egy, kettő, három, négy témáról fogunk szavazni. Ha mindenki készen áll a szavazásra, akkor meg is kezdjük. Igen, mindenki készen áll a szavazásra. Holland belli száj van most, de mindjárt megszűnik, remélem. Először is eh, akkor szavazunk az Atlanti Tonha Védelméről létrehozott nemzetközi bizottságot létrehozó egyezmény a kapcsolatos szövegről. Hetes modosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást tehát a 3-as és a 7-esről elfogadtuk a módosítást 4-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, 28-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk, 29-es, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 8-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 30-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 31-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 32-es és a 9-es módosító egyforma, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 5-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 10-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 12-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 13-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 14-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 15-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hetes módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 16-os módosító, elnézést, 17-es, 17-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 8-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk egyhangulag. 9-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 10-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es. Megnyitom a szavazást. 18-as elnézést, mondja az elnök. 10, 11, 18, kicsit össze-vissza van, mindegy, 18-as megnyitom a szavazást. Most a 18-asról szavazunk. 18-as. Elfogadtuk egyhangulag. Jó, nem egyhangulag, de elfogadtuk. Most a 11-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-es és a 20-as egyforma, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 14-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös és 35-ös egyforma, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es, 22-es módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 16-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 17-es módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 25-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 26-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 27-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 29-es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 30-as megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 31-es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kettes kompromisszumos módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 33-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 34-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 35-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 19-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 36-os megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 37-es megnyitom a szavazást. Elutasítottuk. 20-as megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 38-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 22-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 38-as, nem. Köszönöm, kedves barátaim, kedves barátaim, köszönöm, hogy figyelmeztetnek. Úgyhogy a 40-esről szavazunk, ha ezzel mindenki egyetért. 40-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A preambulumokra térünk át. Egyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes kompromisszumos módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 4-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kettes módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És most a jogalkotási javaslatról egyben szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. és most szavazunk a tanácsi tárgyalásokra szóló mandátumról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm, kedves kollégák. Gratulálok eh, Gabriel Mato kollégának. A földközi tengerrel szóló jelentésről szavazunk most. Márko Affronte dokumentuma, egyes a kompromisszumos módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, 26-os módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, kettes kompromisszumos módosító, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 35-ös megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-os megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ample módosítója. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszos módosító, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 41-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 44-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 45-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A, megnyitom a szavazást a 46-osról. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 48-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 49-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 4-es kompromisszós módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 5-ös kompromisszós módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 58-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 59-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 6-os, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 62-es, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 63-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 65-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 64-es, nem, nem. Hetes kompromisszumos módosító. Le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszumos módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 74 megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 75-ös, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 76-os, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 77-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 9-es kompromisszos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 10-es kompromisszos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 88-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9 89-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 90-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 11-es kompromisszumos módosítom, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 94-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 95-ös megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 12-es kompromisszumos módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 99-es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 100-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 101-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 102-es, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 103-as, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as kompromisszumos módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 104-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 109-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 110-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 111-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 112, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 113-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es kompromisszumos módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 118-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 119-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk az AMP szakbizottsági módosítósokra térünk át. Hármas módosítom, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as alap, de megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. 15-ös kompromisszumos módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 127-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 129-es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os kompromisszumos módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egyhangulag. 134-es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 17-es kompromisszumos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 139-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 141-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 142-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 144-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 144, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 145-ös, 145-ös, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 146-os, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 148, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 149-es, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as kompromisszumos módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ampl 2-es módosítója. Nem, 19-es kompromisszumos módosító elnézést. Lezárom. Elfogadtuk. Amp 2-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 156-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Amp 1-es módosítója nem, az okafogyott. 157-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 158-as. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 159 megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as kompromisszumos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Négyes amt módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 163-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 164-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 165-ös, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 166-os, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 167-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Preambulum, hatos módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes módosító. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kilences módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 11-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as módosítom, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es módosítom, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös módosítom, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 16-os módosítom, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 22-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. idézetek. Egyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Ötös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. És most szavazunk a teljes jelentésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A jelentést elfogadtuk. Gratulálok Afronte kollégának passer au rapport. Következik. Ricardo Saro Santos űrstratégiai jelentése, és kezdjük tehát a szavazást, a hatos módosító, megnyitom a szavazást. Vatikló. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Adopték. Elfogadtuk. 8-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítottuk, 9-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. 10-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom, Elfogadtuk. 14-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 13-as módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 11-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 12-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 17-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 18-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 20-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 21-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 22-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 23-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 24-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 25-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 26-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 27-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 28-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 29-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 30-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 31-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 32-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lez lezárom. Elfogadtuk. 33-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 35-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 34-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 36-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 37-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 38-as módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 39-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 40-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 41-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 42-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 43-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 44-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 45-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 46-os módosító. Hmm, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 47-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 48-as módosító megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 49-es módosító megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 50-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 51-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 52-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 53-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. És akkor most a preambulum kezdések jönnek. Egyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. És akkor most az egész véleményről szavazunk, megnyitom a szavazást. Le vote éclos. Lezárom. és ezt a jelentést elfogadtuk. Gratulálunk. Marco Affanténak jelentéséhez. Ricardo Serrano. Ah, Ricardo! Voilà. Elnézést, Ricardónak gratulálunk, javítja magát az elnök. Eh, eh, alors, non, non, No, no, mais c'est sympa parce que, en fait, Marco... Marco igazándiból nem is utasította vissza a gratulációt, eh, zsebre tette. Örült neki. Elnézést kérek a tévedésért. Elnézést, Ricardo. Mais il faut rendre à Ricardo, à César, ce qui appartient à Ricardo. De nyilvánvalóan meg kell adni eh, Ricardónak azt, ami jár neki, az elismerést. Most akkor menjünk tovább. Az ENSZ eh, állásfoglalás következik, eh, amely, amelyről egy egységes szavazás van a koordinátorok döntése értelmében. Megnyitom a szavazást. Lezárom és elfogadtuk, megköszönöm tehát. És akkor ez se nem Márkó, se nem Ricardo érdeke, érdeme, hanem az egész bizottságé. Köszönöm a szavazást. Euh, Most pedig euh, Machado barátunkat várjuk. collègues, les Britanniques là. Les... Kedves kollégák, különösen a briteket kérném most. They will say. He's not going to let you speak, all right. Tout à l'heure, Monsieur Agnew, tout à l'heure. Mindjárt eh, Agnew úr, elnézést. Just, just a moment, please. Kérem, várjon Agnew úr egy pillanat. Sinon, j'ai ça, moi. He will say that his chair. That's what I suspect. Vous voulez la parole, Monsieur Agnew? Kérje a szót, Egnyi úr? Igen. Elnézést. Szeretnék egy ügyrendi eh, megjegyzést tenni. A szavazólistán két szavazás volt, és ön csak egy szavazást rendelte el nem tudom, hogy egybe rendelte a két szavazást. Valószínűleg a koordinátorok ülésén úgy döntöttek, hogy kettő szavazás lesz ehhez képest, egy lett csak. És mivel én eltérően akartam a két különböző szavazásnál szavazni, és így aztán eltévesztettem, és egyébként úgy tudom, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Nos, valóban kétszer kellett volna szavaztatnom, és egyszerre szavaztattam csak. Tehát önnek igaza van. E, én valójában az ENSZ állásfoglalásra szavaztattam csak, ugye? Erre utalt, ugye? Valóban ez egy, ez egy ügyrendi kérdés, valóban kétszer kellett volna szavaztatnom. E, önnek igaza van, mit tegyünk? On peut leur faire voter si vous le souhaitez ha akarják, akkor szavazhatunk újra. Akkor kérem tegyék vissza, kérem tegyék vissza a szavazókártyát. De az biztos, hogy most helyes, helyesen hogy mondjam, kritizált bennünket. Nem, nem gyakori az ilyesmi, de hát szeretjük önt így is. Nézzük, akkor szavazzunk róla, jó? Tehát akik itt vannak legalább eh, két szavazásról lenne szó. Eh, kétszer kellett volna szavazni. Először is a szóbeli kérdésről, akkor szavazunk erről eh, szóbeli kérdés, jó? Megnyitom a szavazást. I'm sorry to upset you, Richard. No, no, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Elnézést kérek, hogy kizökkentettem az egyensúlyából, elnök úr. Lezárom a szavazást. Ki nem szavazott? Bocsánat, még nem zártam le. Ki nem szavazott? Te megszavazod, úgyis, nem? Tu vote pour. For, allez. Yes, thank you. Köszönöm. Uh, úgy tűnik, hogy ezt elfogadtuk, akkor egyhangú volt a szavazás, vagy volt egy, volt egy tartózkodás egy úrtól, úgy látom. Nos, akkor most beszéljünk, vagy szavazunk az állásfoglalásról, hogyha egyetértek, megnyitom a szavazást, szavazzanak. Mindenki szavazott? Kettő szavazat hiányzik. Mm, rendben? Mindenki szavazott? Ennyi úr is szavazott, ugye? Lezárom a szavazást. És elfogadtuk az állásfoglalást 16 szavazattal, és úgy tűnik, hogy Ennyi úr egyedül szavazott ellene. Köszönjük. Semmi baj. C'est exactement la même chose qu'avant, donc comme ça. Ugyanaz egyébként a szavazás eredménye, mint ezelőtt volt, tehát ez van. Megyünk tovább, következő napi rendi pontunk következik. Egy eszmecsere Viszontlátásra, Egnyi úr. Egnyi úr, viszontlátásra. Bye bye. Viszontlátásra. Au revoir. Au revoir. Voilà. Merci d'être venu, monsieur úr. Köszönjük, hogy eljött, Egnyi úr. Köszönjük. <laughs> non, monsieur, monsieur Agnew a cette particularité. Van ez a furcsasága Egnyi úrnak, eh, hogy egyszerre brit és szimpatikus. Nem, ezt nem mindenkinek akartam mondani Richardnak, meg nem mindenkire gondoltam Richard, hogy Uh, igazán itt a Brexit hívekre akartam leszűkíteni ezt a kijelentést, és nem azokra, akik az EU mellett kardoskodtak, mint te, Richard. Nos, uh, üdvözöljük itt minden, mindenek előtt uh, a főigazgatót, a Mare főigazgatóságról, Örülök, hogy eljött, és a prioritásokról fog beszélni Mesedó úr um, a Brexit kontextusában alap, alapvetően, amelyet nyilván most uh, vitatunk meg, illetve uh, most uh, foglalkozunk vele. Emellett egy földközi-tengeri, illetve egy adriai-tengeri akciót cselekvési terv is készül, aztán beszélünk még Éppen most zajlik a Seafood Festival vagy kiállítás itt Brüsszelben. Tehát a főigazgató után a koordinátoroknak adom meg a szót először, és azt szeretném, hogyha betartanák a kitűzött hozzászólási időket, illetve az előre megállapított hozzászólási időket, és akkor örülünk, hogy Mesadó úr itt van most köztünk, és meg is adom neked a szót, főigazgató úr, mert ezért jöttünk, tessék. Uh, uh, uh, Köszönöm szépen, nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek, és lehetőséget kapok, hogy megvitassak néhány kérdést önökkel, amelyek a napi rendünkön szerepelnek. Az első elősz, elsősorban a Brexitet érinti. Az Egyesült Királyság bejelentését követően, amiben március 29-én a szándékáról tett tanúbizottságot. Meg kell tennünk mindent, hogy az Egyesült Királyság rendben kiléphessen az EU-ból. A tanács konszenzussal elfogad majd egy sor iránymutatót az Egyesült Királyság rendben történő kivonulásával kapcsolatosan. Ezt követően pedig a bizottság elfogad, illetve előterjeszt majd a tárgyalási iránymutatókra vonatkozóan egy ajánlást május 22-ig. És amint a tanács ezt elfogadja, a tárgyalási iránymutatók majd lehetővé teszik, hogy megfelelő módon megkezdődjenek a tárgyalások június elején. Barnier úr, aki korábban a bizottság tagja volt, illetve miniszter, lesz a fő tárgyaló, az EU részéről. Tekintettel a szerződés rendelkezéseire a tárgyalásokat március 29-éig, 2019. március 29-éig be kell fejezni, amennyiben ez nem történik meg, akkor az EU-s szerződések hatályukat vesztik az Egyesült Királyság vonatkozásában. Amennyiben megállapodás születik, akkor ezt a tanács részéről minősített többséggel kell elfogadni, és ehhez egyszerű többséggel az Európai Parlament hozzájárulására is szükség van. Ez követően pedig az Egyesült Királyságnak a saját alkotmányos rendje szerint kell ratifikálnia. Ami a tartalmát illeti a tárgyalásoknak, az első szakaszban várhatóan a költségvetési és pénzügyi kérdések kerülnek összpontba, középpontba, valamint az állampolgársági jogok. Ami a halászatot illeti, nyilván önök is tisztában vannak azzal, hogy milyen komoly kihívásokat jelent a Brexit. Jelenleg 140 halálományunk közös az Egyesült Királysággal, és ezeket egyelőre az Európai Unió kezeli. Ugyanakkor ezek közös kezelésére kerül majd sor, ami komoly kihívást jelent ez a közös gazdálkodás ilyen turbulens időkben. A halászati lehetőségek a brit vizeken nyilván az EU flotta szempontjából is fontos az atlanti, illetve az északi tengeri partvidéken. A jövőben is halászhatunk a brit vizeken, illetve fordítva. A felelős gazdálkodás érdekében megfelelő megoldásokra van szükség, a halmennyiséget a halászati helyeket, illetve feltételeket illetően. És emellett igen intenzív kereskedelmi kapcsolataink vannak a, te, a tengeri élelmiszerek területén az Egyesült Királyság, illetve az EU 27-ek között. Ehhez, ezek nagyon pragmatikus, de fontos kérdések. Például az egyenlő feltételek biztosítása az EU, illetve a brit halászok számára. Az Egyesült Királyság által az EU jogszabályok átültetése egy nagyon fontos elemét képezi az ilyen egyenlő esélyek megteremtésének, és ahhoz, hogy megfelelően kezeljük a tárgyalásokat, egyelőre nincsenek pontos mutatók, az ütemtervet illetően, az időpontokat illetően. Június elején választásokra került sor az Egyesült Királyságban, ami nyilván valóan meghatározza a tárgyalások kezdőnapját is. Nyilván megértik, hogy én most itt nem kívánok semmiféle spekulációval élni, megjegyzéseket tenni, feltételezésekkel élni, hogy mi történhet. Nem vagyok most abban a helyzetben, hogy a konkrétumokról, a prioritásokról nyilatkozzam, vagy a tárgyalási stratégiáról, hiszen Bárnyé úr az illetékes ez ügyben, ő dolgozik a stratégián. De gondolom, hogy a kezdetektől fogva mindannyiunk számára nyilvánvaló, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az Egyesült Királyság kilépése ne sodorja veszélybe a felelős és fenntartható halászati gazdálkodást, illetve az EU halászainak érdekképviseletét a tárgyalások során. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan várom az önökkel való eszmecserét, és a mai lehetőséget szeretném megragadni, hogy még egy kérdést felvessek, amiről tudom, hogy az EP, illetve az önök szakbizottsága is tárgyal, illetve tárgyalni fog az elkövetkezendő hónapokban, ez pedig a saját kezdeményezésű parlamenti jelentés a bizottság közös nyilatkozatával, közleményével kapcsolatosan az óceán politikai irányítás tárgyában. És különösen üdvözlöm, hogy az önök szakbizottsága véleményt fog elkészíteni ebben a tárgyban. Az első eszmecsere még a délelőtt későbbi szében meg fog történni. A közlemény mindenféleképpen komoly prioritást élvez. Ez az első alkalom, amikor az Európai Unió és a bizottság egy szakpolitikai anyagot tesz le az asztalra a nemzetközi óceánpolitikai irányítás tárgyában, ami rendkívül fontos téma a nemzetközi napirendünkön. És ez kapcsolódik a külpolitika, illetve biztonság globális stratégiájához, illetve a közös halászati politika reformjához megakadályozandó az illegális halászatot. A nemzetközi kontextus egy jó alkalmat ad ahhoz is, hogy vezető szerepet töltsünk be ebben a témában. Az EU nemzetközileg vezető szerepet játszik az óceánpolitikai irányításban, és kulcs szerepet játszik a nemzetközi kérdések kapcsán történő megállapodásban, például a kikötőkkel, illetve az ENSZ 2030-as stratégiája terén. Ezen kívül kulcs szerepet játszik az EU más témák, kérdésekben is, például a DGMA folyamatban, és a az északi sarkvidéki tengeri halászat területén. Három héttel ezelőtt született meg a közlemény, és a tanács is teljes messzélességgel támogatja ezt a folyamatot. A közleménnyel, közleményben 50 konkrét és abszolút nem általános intézkedést javasolunk három prioritás mentén első a jelenlegi nemzetközi óceánpolitika irányítási keret megreformálása, a másik az óceánokat terhelő tevékenység csökkentése, a kék gazdaság elősegítése, harmadsorban pedig az ismeretek és az adatok minőségének javítása az óceánokkal kapcsolatosan és nagyon hangsúlyos halászati komponenseket tartalmaz a közlemény, és én várom az önök bizottságának támogatását, véleményét, amit majd megküldenek a többi érintett bizottságnak, például a környezetvédelmi, illetve a közlekedési bizottságnak is. Természetesen örömmel kész vagyok megvitatni további témákat is, például Máltán októberben a következő nemzetközi konferencia is napirenden volt, ami egy komoly esemény az óceának védelme területén, és egy közelmúltbeli kezdeményezés is született a bizottság és a mediterrán partnerekkel, a Medfish kezdeményezésről van szó, a mediterrán, mediterrán térség 13 államával történt ez, és a következő tíz évre tekint ki ez a megállapodás. Természetesen további részletekkel is tudok erről szolgálni. Minden esetre én most elnök úr meg is állnék, és várom a kérdéseiket, felvetéseiket. Merci beaucoup, João. Köszönöm szépen, João. Először is a koordinátorok kapják meg a szót, mindenki három percben szólalhat föl, kérem tartsák be a felszólalási időt. Gabriel Mától az első. Köszönöm, elnök úr, három percem van. Köszönet az igazgató úrnak, a három perc megfelel, nem okoz gondot. Két-három témát említenék, amelyek aggályosak számra. A tegnapi témára visszatérve eljött a norvég halászati miniszter, felvetettünk egy témát, amivel régóta foglalkozik a szakbizottság, és a miniszter úr felszólásában először is támadja az Európai Uniót, a parlamentet, azt, mondják, azt mondja a miniszter úr, hogy megszegjük a tengeri jogot, ez elfogadhatatlan és precedens nélküli. Továbbá egyért egyértelműen fogalmaz, és azt mondja, hogy nem ad engedélyt, vagy nem adnak majd engedélyt a halászhajóknak. A társam, barátom itt mellettem, ő mindketten agályosan tekintük ezen helyzet elé. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság mit tesz ebben a témában. A parlament teljes támogatását megkapja, hiszen a szerződés határozza meg a, a jogokat, amelyek itt érvényesek. Tegnap volt egy kellemetlen helyzet, és szeretném a bizottság támogatását megkapni egy olyan témában, ami abszurd. Szavaztunk ma az ajánlásokról, illetve az ajánlások elfogadásáról, a takkal kapcsolatban 8-9 év elteltével, hogy az ajánlások megszülettek. Tegnap kaptunk egy abszolút nem megfelelő magyarázatot az okokról. Úgy tűnik, hogy nincs oka ennek, vagy pedig az, hogy van egy bizonyos hierarchia, vagy olyan belső politika, ami miatt nem haladnak gyorsan a dolgok. Felejtsük ezt el, de azért az igazgatónak szeretném elmondani, hogy különleges erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy az ajánlásokat átültessük a lehető leggyorsabban. Most tekintsük a jövő felé, az biztos, hogy elfogadhatatlan, hogy 8-9 év teljen el, még csak különleges helyzetben sem, mert el tudom képzelni, hogy történhet valami, de a, tegnap azt hangzott el, hogy a normál esetben két évre van szükség. Szerintem ez is sok. A TAK esetében minden évben új ajánlások születnek, úgyhogy semmi értelme nincs annak, hogy a két év teljen el az átültetésig. Tegnap egyetemen fogalmaztunk, ma ö, megerősítettük a pozíciónkat, a karthal mediterrán területi, mediterrán tenger, földközi tengeri helyzetével kapcsolatban, most pedig már új ajánlások készülnek a TAK keretében úgy gondolom, hogy ennek semmi értelme, hogy ezek a dolgok így működjenek, úgyhogy kérem a főigazgatóságát, hogy különleges erőfeszítést tegyenek azért, hogy a jövőben ez ne történhessen meg. Brexit. Nagyon fontos Spanyolország számára ez a kérdés, több mint 800 spanyol hajó dolgozik ott, és hasonló módon nagyon sok brit hajó dolgozik, ugye halász a mi partjainkon a hozzáférés a, tengeri területekhez ugyanúgy kell, hogy működjön, mint a piaci hozzáférés. Tehát nekünk hozzáférés kell biztosítani az ottani tengeri területekhez, és ez kölcsönös kell, hogy legyen. Fontos ez a kérdés nagyon sok európai hajó, halászhajó számára, hogy a brit tengereken, a brit vizeken halászhassanak, dolgozhassanak. Köszönöm. Köszönöm, Gabriel. A Ricardo Szarados Santos kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy a Joab én a főigazgató úr ellátogatott a szakbizottságunkba, és szeretnék külön köszönetet mondani a munkájáért, illetve azért, amit most bemutatott, hogy milyen a mm, jövőre vonatkozó tervük. A szociáldemokrata frakciónak mindenképpen van mondani a valója a Brexit-tel kapcsolatban, de nem csak ezzel a témával kapcsolatban. A Brexit, ahogy tudjuk, nagyon fontos kérdése az Európai Uniós és a brit halászok számára. Súlyos problémák merülhetnek föl, több ezer Európai Uniós halász dolgozik az eh, Egyesült Királyságbeli vizeken, és hasonló módon az Egyesült Királyságbeli halászhajók itt dolgoznak a mi vizeinken, szükségünk van rájuk. A tengeri határok módosítására is szükség lesz, a szárazföldi határoktól eltérően, hiszen a tengerjog másképp működik. Szeretnék felhívni a már főigazgatóság figyelmét erre a kérdésre, erre a helyzetre. Mi készen állunk arra, hogy együttműködjünk önökkel ebben a témában. A, szeretnék gratulálni az ön főigazgatóságának, hiszen nagyon nagy figyelmet szenteltek az ultraperiférikus területeknek. Az elmúlt hónapokban a már főigazgatóság felismerte, hogy súlyos problémák léteznek itt. Több mint 50% a fiatalok közö, körében a munkanélküliség az ultraperiférikus területeken, és ezért nagyon sérülékenyek a feltételek, a körülmények ezeken a területeken. A szerződés egy cikke foglalkozik a témával. Az, ez a hármas cikk, ez már föl, használatra, felhasználásra került, és ez nagyon sikeres volt a mezőgazdaság területén. Az utóbbi időben mm, független értékelés is történt ebben a témában. Szerintünk azért hibákat követtek el a halászat területén, ennek többféle oka van. Mi úgy gondoljuk, hogy korrigációra van itt szükség. Aztán szeretnék beszélni arról is, hogy meg kell hallgatni a technikai, tudományos és egyéb tanácsokat, ajánlásokat a halászat területén. Az utóbbi időben konfrontálódtunk az Európai Bizottság kezdeményezésével a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok keretében, amelyek ellent mondanak néhány tanácsi ajánlásnak. Hogyha politikai döntéseket hozunk azoknak jobb tudományos ismereteken kell alapulniuk, sokkal könnyebben tudnánk így dolgozni, jobb lenne előre, előbe menni a problémáknak. Ez témával kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontos a tudományos diplomácia. Tudományosan tájékozott diplomáciára van szükség. A COP21 kapcsolatban és az óceánok témájára gondolva nekünk mindenképpen ki kell alakítanunk az alapdokumentumot, ebben hangsúlyoznunk kell az óceánok jelentőségét a globális klímaváltozás kontextusában. Még egyszer mondom, hogy fontos a tudományos módon megalapozott diplomácia. Köszönöm szépen Ricardo, Peter van Dalen, az ECR frakció nevében. Hartelijk welkom, uh, meneer Machado. Üdvözlöm uh, Masado urat én is, és néhány megjegyzésem lenne. A Spitzbergákról született megállapodás először is. A norvég miniszter kifejezte azon szándékát, hogy folytassunk párbeszédet ez ügyben, viszont tegnap úgy nyilatkozott, hogy nem igazán örülne egy ilyen párbeszédnek. Én megkérdeztem az elnöktől, és a titkárságot is megkértem, hogy egy elemzést készítsenek, hogy milyen jogi lépéseket alkalmazhatunk Norvégiával szemben, például a Hágai Nemzetközi Bíróságon, nem tudom, hogy önnek mi a véleménye. A második pont a Brexit. A Mare főigazgatóság, és mi is meg vagyunk győződve a halászat fontosságáról a Brexit tárgyalások kapcsán ami különösen fontos, hogy Barnyé úr a tárgyalási anyagának első oldalán szerepeltesse a halászat kérdését, és nem a 27. oldal egyik lábjegyzetében. Nem tudom, hogy hogy fog kinézni a Barnyé úr által készített anyag, illetve mennyire fontos kérdésként szerepel a napirenden a halászat az EU, az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások során. A halászat és a belső piac kapcsán. Tudom, hogy a belső piaci szakbizottságnak is lesz majd hozzáfűzni valója mindenhez. 2019-ben előbb-utóbb egy átmeneti megállapodást kell kötnünk a TAK kapcsán, nem tudom, hogy ön hogyan kívánja kezelni ezt a kérdést, hiszen a helyzet eléggé nehéz lesz. Örülök, hogy Machado úr fontos kérdésként kezeli a halászatot, illetve a Brexitet a listáján, és a tárgyalások, tárgyaló feleknek is ezt üzenném, hogy ezt tegyék. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, também faço a minha saudação muito especial. Köszönöm. Én is szeretném köszönteni a főigazgatót, és gratulálni neki a, az itt előadott beszédének minőségéhez, és én magam is eh, meglepőnek tartottam ezt a norvég ügyet. Azok a halászok, akikkel én beszéltem, azzal vádolják az Európai Uniót, hogy eh, nagyon komoly engedményeket adnak Norvégiának, és eh, Norvégia sokkal inkább ura ennek a helyzetnek, mint a tagállamok és az EU-nak köszönhető, mondják ők. Ön szerint ez mennyire lehet igaz, vagy csak spekuláció-e? Mert ugye azzal vála, vádolják az Európai Uniót, hogy nem kényszeríti ki eh, határozottan a szabályokat. De én magam is láttam itt a, eh, az arrogancia jeleit, Norvégia részéről az Európai Unióval szemben. És technikai szempontból, noha nyilvánvaló, hogy itt politikai kérdésekről van szó, amelyek nem feltétlenül a már főigazgatóságon belül fognak megoldódni, de azt technikai szempontból megkérdezném, hogy van-e valami elképzelés azzal kapcsolatban, hogy Nagy-Britannia véleménye micsoda ebben a norvég ügyben, hogyan reagál Nagy-Britannia erre, mert adott esetben ez az egyébként nagyon bonyolultnak ígérkező Brexit tárgyalásokra is kihatással lehet. Egyébként két dologra gondolok itt konkrétan. Számítani lehet, hogy ezek elő fognak majd ott is kerülni. A szuverenitás kérdése elsősorban az Európai Unión belül, illetve a protekcionizmus kérdése. Ez a két politikai dimenzió gyakorlatilag az érmének két oldala, ugyanannak az érmének két oldala vannak eh, az Európai Unión belül is, és a tagállamokon belül is ilyen izolacionista eh, megfontolások, amelyek egyébként leginkább eh, Nagy-Britanniára voltak jellemzőek, de máshol is vannak ilyenek. Ausztria, Hollandia, Franciaország mutat ilyeneket, különös tekintettel a közelmúltbeli választások eredményére. Azt kérdezném, hogy ez a halászati politikára milyen hatással lehet. E, illetve még azt kérdezném, hogy vannak-e új kilátások itt a fenntarthatósági e, kérdésekben e, a halak minőségére gondolok, a tenger minőségére, illetve az óceáni környezet minőségére. Köszönjük. Most a zöldek képviselője következik. Köszönöm, elnök úr, és Örülünk, hogy Macsadó úr újra itt van köztünk, mindig nagy öröm számunkra őt fogadni. Most van az óceánok éve, és én örülök annak, hogy együttműködhetünk a bizottsággal, és sok mindent együtt teszünk a bizottság a New Yorki konferencián felveti a halászat ügyét, illetve az óceán konferencia Máltán szintén érdekesnek ígérkezik. Van egy halászati átláthatósági intézmény intézkedés, illetve kezdeményezés amely egy globális kezdeményezés lenne. Csütörtökön kerülnek elfogadásra a standardok, két éve dolgoznak már ezeken, és ez az előkészületi szakasz végét jelenti, onnantól kezdve lehet majd jelentéseket eh, készíteni. Ez egy nagyon dicséretes kezdeményezés, amely az átláthatóságot növeli majd a globális halászati ágazatban. Fontos, hogy az Európai Unió támogassa ezt. Mauritánia eh, kezdeményezte ezt a folyamatot, és ők alapozták ezt meg több pénzre van szüksége a FITI-nek a nemzetközi titkárságához, és azt remélem, hogy az EU és tagállamai hozzájárulnak a finanszírozáshoz, és ezt a kezdeményezést támogatni fogják. Ma délelőtt úgy döntöttünk, hogy meghívjuk a Fitit ebbe a bizottságba, hogy mondja el nekünk, mondják el nekünk, mi a kezdeményezésnek a lényege, miről is szól ez. Tehát én remélem, hogy befogadó, átlátható jelleggel fog a bizottság is hozzáállni ehhez a kérdéshez. Köszönöm. Merci, Linia. Köszönjük. Roduszt asszony, egy perc. Köszönöm szépen Makalo úrnak. Nagyon örülök, amikor itt van, és tájékoztat minket a jelenlétével is aláhúzza, hogy a szakbizottságunk munkára mennyire fontos. És az, hogy április 25-én itt van, ez különösen fontos. A Brexitre szeretnék elsősorban koncentrálni. A kemény vonalasok ígérete szerint az Egyesült Királyság csak a brit halászok számára tenni hozzáférhetővé a brit vizeket, és azt hiszem, hogy ez egy kulcsfontosságú kérdés lesz a tárgyalások során. És a, itt nem csak a halászatról van szó, hanem az elő és utó rakodott területről is, következetesnek kell lennünk, és ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy ezeket a területeket is vegyék figyelembe a tárgyalások során. Én azt szeretném megkérdezni, hogy a bizottság és a parlament között a további párbeszéd hogyan zajlik majd, egy saját kijelölt illetékes lenne, aki a jövőben majd együttműködik velünk a Mare főigazgatóság részéről. Madame Briano. Briano asszony, tessék. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a főigazgató úrnak, hogy eljött a szakbizottság élésen. Két rövid megjegyzésem lenne, meg egy kérdésem. Nagyon szeretném tudni, hogy egy bizonyos dologról mit gondol. Az óceánok kormányzásával kezelésével kapcsolatos téma nagyon fontos. Nem csak a halászatról van itt szó, a tengeri, nemzetközi tengeri halászatról van szó, hanem itt a halászat összes komponenséről szó van. Fontos, hiszen a halászok így nem csak mindig olyan szerepben tűnnek föl, akik az egyedüli felelősei a halállomány helyzeteinek, hanem egy tudományközi elemzést fogunk végezni. Máltán megszerveztek egy konferenciát, nagyon szívesen jöttem volna, de a jövő héten Strasbourgban a plenárison, illetve a következő plenárison Strasbourgban szó lesz erről a témáról. Mi képviselők legalább ott részt tudunk venni nagy számban a téma megbeszélésén. Tegnap több témáról volt szó, mindjárt befejezem. Az egyik volt Európa kapcsolata a többi országa halászati szempontból. Itt volt a norvég miniszter, Brexitről beszéltünk, ugye nagy, az első Királyság már nem európai tagország lesz, a földközi tenger fontos szerepéről is beszéltünk. Ezzel kapcsolatban a halászainknak hogy tudjuk azt megmagyarázni, hogy nagyon sok szabályt kell, hogy betartsanak, ugyanakkor nagyon sok, egyre több halat importálunk olyan országokból, amelyek nem követik ugyanezeket a szabályokat. Köszönöm szépen. Aguilera asszony. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani természetesen a főigazgató úrnak, hogy <coughs> eljött a szakbizottság ülésünkre. Egy témát említenék, és utána kérdésem is lenne. Szeretném hangsúlyozni, hogy gyakorlatilag az összes kolléga utalt erre, hogy nagyon aggályos számunkra a Brexit kérdése a halászat szempontjából. Most nem csak spanyolként beszélek, Spanyolországnak persze sok halászhajója van, hanem ugye új határok fognak keletkezni. A tengeri governance, kormányzás hogy fog alakulni, és a halászatot ez hogy fog érinteni nagyon érzékeny. Nem tudom, tehát vannak kételjeim, nem tudom, hogy bárni úr a fő tárgyaló számára is annyira fontos ez a téma, mint számunkra. Csatlakozok Mátó úr által említett témához, ugye a norvégiai helyzet. Norvégiával a kapcsolat nem könnyű, Tegnap is láttuk ezt, tapasztalhattuk ezt a miniszter úrral folytatott megbeszélésen. És szeretném azt, hogy mondjon valamit a földközi tengeri helyzetről, hogy történt-e előrelépés. A, itt a szakbizottságban nem még megjelent a biztos úr, de hát ha van fejlemény ahhoz képest. Köszönöm, Norika Nikolaj, köszönöm szépen. Két kérdésem lenne, az első a Brexit-tel kapcsolatos. Hogyan vélekedik az EU és harmadik országok közötti megállapodásról, az Egyesült Királyság is részese ezeknek a megállapodásoknak, és a tárgyalások meglehetősen nehéz feladat elé állítanak minket. A második kérdésem pedig a Brexit utáni helyzetre vonatkozik, a Fekete-tengerre konkrétan a bizottsági kezdeményezés, milyen kezdeményezés van a bizottságnak a Fekete-tengerre vonatkozóan? Sok. Köszönöm, Mónika. Köszönöm szépen. Elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani, hogy a főigazgató úr eljött az ülésünkre ellentmondásos témák merülnek itt föl, és nagyon jó, hogy itt van a főigazgató úr. Néhány témát említenék, először is a Brexitet. A főigazgató úr nagyon helyesen azt mondta, hogy még nincsenek konkrét lépések. A júniusi választás követően lehet, hogy bizonyos témák majd tisztázódni fognak. A kérdésem az, hogy, vagy a kérésem az, hogy figyeljünk oda a kék gazdaságra, hogy a tárgyalások alapja a párbeszéd legyen, legyen kiegyensúlyozott a kapcsolat. Lengyelországnak Norvégiával nagyon jó a kapcsolata, nagyon jó az együttműködés a két ország között. Lengyelország nagyon nagy mennyiségű halászati terméket vásárol, importál Norvégiából, jó a kapcsolat. Megállapodásra kell jutni. Vannak lehetőségek, vannak részvételi lehetőségek, és a Párizsi szerződés alapján a bizottság részéről is támogatást kell, hogy kapjon a téma. Aztán a kézművel szintű halászat témára térnék rá. A balti tenger nagyon sérülékeny terület. Nem gyakran beszélünk erről a kérdésről, de elég sok ö, olyan helyzet van, ami fenyegeti az itteni halászatot Elnök úr megszakítja a felszólalót, és átadja a szót a következő személynek. Köszönöm, Makado. Én is szeretném hangsúlyozni, amit a kollégák már elmondtak. A tárgyalások során nagyon fontos kérdés lesz, hogy a e, védelmi zónákkal a nemzetközi jog értelmében e, e, ENSZ keretében hogyan fogunk eljárni, hogyha ezekről, ezekről a zónákból az Egyesült Királyság visszavonul. Az Egyesült Királyság vizeinek kétharmada a skót partokon van, és nagyon fontos lenne, hogy odafigyeljünk arra is, hogy a halászati védelmi zónáit tekintetében 12 mérföldben állapodjunk meg, tekintettel a 140 közösen kezelt hal állományra. Egy perc. Rendben, tökéletes. És akkor most egy másik szimpatikus brit személynek, Richard Corbett barátunknak adom meg a szót. Oh, also on Brexit. Um... Én is a Brexithez szeretnék hozzászólni. Még mindig nagyon élénk a vita a Brexitről természetesen, a soft és a hard Brexit hívek között, és a között, akik teljesen le akarják állítani a Brexitet, és a választásokkal most azok a megjegyzések, amelyeket a bizottságtól hallunk, meg másoktól hallunk, ezek nagyon fontos és kérdések, és befolyásolhatják a vitát. Szeretném azt kérni, hogy a tónusra nagyon figyeljenek oda. Egy példa, nem mondjuk azt, hogy ha kizárnak minket a vizeikről, mi kizárjuk önöket a ö, piacunkról. Fogalmazunk ellenkezőleg. Természetesen üdvözöljük önöket, hogyha a halat elkívánják adni a mi piacainkon, és szeretnénk fenntartani a lehetőséget, hogy brit ö, vizeken halászunk. Igen, az, hogy hogyan fogalmazunk, nagyon fontos, ez igaz. Ezt hívják diplomáciának. Kedves kollégák, mindenki elmondhatta a véleményét, úgy gondolom, hogy Zsoa följegyezte a kérdéseket, úgyhogy át is adom a szót újra, hogy választ adjon a kérdésekre. Well, thank you very much uh, uh, all the members for the question. Köszönöm a kérdéseket, amelyeket kaptak, kaptam, uh, és ezek tényleg nagyon relevánsak. Frakció, ö, bocsánat, csoportosítom a kérdéseket. Brexit. Június közepén kezdődnek a tárgyalások valószínűleg, ahogy önök is tudják, az első fázisa a tárgyalásoknak az a kivonulási tárgyalások lesznek, tehát a vissza a kilépési tárgyalások lesznek. A halászatról majd akkor lesz szó, amikor a jövőről fogunk beszélni, tehát a jövőbeli kapcsolatokról. Ez nem azt jelenti, hogy várunk, kivárunk, valójában már hónapok óta elkezdtük az előkészítését a tárgyalásoknak, és Barnier úr teljes mértékben tudatában van ennek a fontosságnak. Én beszéltem, elsők közt beszéltem vele halászati kérdésekről, és meg is érti, tudja egyébként, hogy miről szól a dolog, korábban is foglalkozott már halászattal, tehát tudja, hogy milyen halászati kihívások vannak, és azóta is az én embereim szorosan együttműködnek napi szinten azzal a task force-szal, amely a Brexit tárgyalásokért felelős, tehát biztosak lehetnek abban, hogy nem lábjegyzet lesz ez Barnier úr menetrendjében, mert tudja, hogy egy komoly összetett kérdésről van szó, amelyen a tárgyalások során majd eh, meg kell birkózni, hogyha a Máre főigazgatóságon eh, már a főigazgatósággal önök erről további részleteket akarnak, akkor én magam is nagyon szívesen eljövök ide. Ez önök számára is fontos, számomra is fontos, és én bármikor rendelkezésükre állok, el tudok jönni ide és beszélni önöknek erről. Én feljegyeztem a, mindazt, ami elhangzott a Brexitről, és azt is, amit Corbett képviselő, Korbett képviselő mondott a megfogalmazási módról, különös tekintettel a e, piacokhoz való hozzáférést is. Amiről Kuhn úr beszélt, az meg majd a tárgyalások része lesz, e, hiszen az fogja majd meghatározni, hogy milyen lesz a jövőbeni jövőbeni viszonyunk az Egyesült Királysághoz. Tehát itt most én csak spekulálni tudnék, azt meg nem akarok, mert nem lenne hasznos mert egy nagyon politikai, nagyon érzékeny politikai töltetű kérdésről van szó, itt nincs helye a spekulációnak. Nyilván ezek a témák majd ott lesznek az asztalon, ott lesznek a tárgyalások napi rendjén. Ami a Norvégiát illeti, én tudom, hogy mit mondott uh, yesterday and alerted. tegnap a miniszter, um, és uh, már tegnap jelzést kaptunk arról, hogy pontatlan és félrevezető uh, mondatokat uh, mondott Norvégia képviselője az, hogy illegális engedélyeket adnánk ki, e, a, és ezek alapján halásznak e, a kontinentális talapzaton, e, ez nem így van. Persze Norvégiának felelőssége van és szuverenitása a Párizsi egyezmény alapján, hogy igazgassák a Svalbardi területen, gazdálkodjanak a halálalományjal. Ugyanakkor ugyanakkor ezt diszkrimináció mentesen kell, hogy megtegyék, e, és ehhez képest a saját hajóiaknak, hajóiknak engedélyeket adnak, a mieinknek pedig nem. Tehát félrevezető az, amit mondott, és ez e, nem is e, hasznos. Mi együttműködünk Európával, és elmondjuk, és el is mondtuk, hogy mi mindig olyan megállapodást akartunk kötni, amely mindkét félnek jó, meg megfelelve az egyébként eltérő jogi értelmezéseknek. Aztán valószínű, hogy ezeken a tárgyalásokon meg fogjuk tudni oldani. E, nyilván senki nem akarja e, a saját jogértelmezését feladni. E, nos, uniós uniós bíróság elé nem vihetjük, mert az unió nem tagja a Párizsi szerződésnek. A tagállamok megtehetik ezt, az unió, mint unió nem tagja a nemzetközi eh, nem aláírója a nemzetközi, a Párizsi szerződésnek, eh, tehát mi nem tudunk tenni semmit ebben az ügyben. Eh, kompromisszumot akarunk létrehozni, amely megtartja a két különböző jogértelmezést, és lehetőséget ad, hogy mindenki jól jöjjön ki ebből, a nehézség az nem, abban, nem, abból, nem abban áll, hogy, hogy a bizottság nem figyel oda eléggé a témára, mert nagyon is odafigyelünk, hanem mi egy olyan megoldást szeretnénk találni, amely három-négy tagállam érdekeit ugye tükrözi, de a többiek is alá tudják írni. E, ehhez képest néhány tagállam azt mondja, hogy nem szabad prejudikálni, ezt ne csináljuk, azt ne csináljuk, ez korlátozza a mozgás szabadságunkat, mert három-négy tagállamnak jó megoldás esetén a többiek azt mondják, hogy ez prejudikálja az én álláspontomat, e, megpróbáljuk megtalálni a mindenki számára elfogadható megoldást. A Norvégiával zajló tárgyalások tárgyalói szinten jól haladnak, nincsenek nincs közös álláspont, ezért is lepett meg az, hogy a miniszter tegnap csípőből lövöldözött, eh, és nem volt túlságosan konstruktív. De nem fogunk engedni, és egyébként jó Norvégiával jók a kapcsolataink, eh, a közös halálományokkal való gazdálkodás kérdésében. Nem mondanám azt, hogy Norvégia eh, nagyobb hatalommal rendelkezik, mint mi, és hogy mi túl sok engedményt teszünk, nem gondolom. Mindig, amikor tárgyalunk a norvégokkal, a tagállamok megszavazzák azt a megállapodást a, a, a tanácsban, és hogyha tényleg engedményekről lenne szó, akkor valószínűleg a tagállamok nem fogadnák el. Tehát nem gondolom, hogy engedményeket tettünk egy oldalúan, de mindenképpen odafigyelünk a, a tengeri pókra és erre a kérdésre. Van egy bírósági ügy egy hajóval kapcsolatban, és vannak olyan hajók, amelyeket feltartóztattak, és megakadályozzák a halászatot a norvégok. Odafigyelünk ezekre az ügyekre is, és megpróbálunk megoldást találni, de ez nem csak rajtunk múlik, ehhez szükség van a tagállamok beleegyezésére. A Mártó ajánlások adopted in ICAT, they are of direct Az ICAO ajánlások azok, azok, azokat hamarabb el kellene fogadni, ahogy ön is mondja. Az, hogy kilenc évig tart az átvétele az ajánlásoknak, azok, az, az teljesen elfogadhatatlan, és egyszerűen túl hosszú. Egy rövidebb idő alatt lehet ezt megtenni, kilenc évnél, tehát ezt, ezzel egyetértek, és megnézzük, hogy a jövőben hogyan lehet hogyan lehetünk jobbak. Fandalen úr felvetette azt is, hogy meghatározzuk-e az adózási, illetve haló, hajá, halász ügyeket az idei évre. Ehm, Nagy-Britannia továbbra is tagja az EU-nak, tehát nem látom, hogy idén vagy jövőre változnának a dolgok. Addig, amíg Nagy-Britannia ki nem lép az EU-ból, van, jár nekik a kvóta, és erről a tanácsban döntenek. Tehát én nem látok semmilyen problémát ezzel kapcsolatban. Nem látom azt, hogy ez most nehezebb lenne, mint eddig volt, és múlt decemberben láttuk azt, hogy a britek álláspontja nem változott. A Brexit egyelőre még nincs hatással az éves kvóták meghatározására. Benio Pintu úr említette azt, hogy a CFP végrehajtásánál a tagállamoknak milyen hatásuk van. A CFP-t azt azt végrehajtjuk, vannak kihívások, van előrelépés, például a e, partraszállítási, a kirakodási kötelezettségekkel kapcsolatban, de ez nem, ezért nem lehet egyes tagállamokra mutogatni. E, itt e, technikai jellegű kihívások vannak, és nem pedig a tagállamok álláspontja változott, tehát nem az okozza a problémát. Engström asszony beszélt a halászati átláthatósági testületről. Az EU ezt támogatja ezt a kezdeményezést, és, és a FITI standardokat most még tanulmányozzuk. Őszinte leszek, megnéztem a standardok legutóbbi változatát, 6-7 oldalról van szó, és nem csak átláthatóságra vonatkozó, vonatkozik, hanem olyan dolgokat, adatokat követelne a halászoktól és a tagállamoktól, amelyek eh, személyiségi jogokba, adatvédelmi jogokba ütköznek. Eh, és én örülök, hogy önök meghívták eh, ezt a szervezetet, eh, hogy elmagyarázzák, hogy miről szól ez a kezdeményezés. Mi támogatjuk az átláthatósági kezdeményezéseket, de nagyon óvatosan kell eljárnunk akkor, amikor azok nagyon komoly administratív terheket vonnának maguk után, és meg kell vizsgálni azt is, hogy hogyan lehet a jelenlegi standard javaslatok által okozott terheket csökkenteni. De szívesen visszajövök, és beszélek önökkel azután, hogy önök is beszéltek a bizottsággal. Én úgy láttam első látásra, hogy nagyon komoly adminisztratív terheket eredményezne, hogyha ezeket az adatokat tényleg kiszolgáltatnánk, ami a földközi tengert illeti. Eh, az, hogy harmadik országok ugyanezeket a szabályokat eh, követik-e, eh, hogyha megnézzük a korábbi kezdeményezést, 13 ország, és ezek között sok nemú ország volt, azt a nyilatkozatot, a korábbi nyilatkozatot, a tíz éves nyilatkozatot támogatták. Ahogy a bizottság is mondta ebben a bizottságban már, néhány halászati területen csak az EU halászik. Ugyanakkor azt nem mondhatjuk, hogy hogy a marokkóiakra mutat, nem mutogathatunk a marokkóiakra, meg a többiekre, mert a, a területek egy komoly részén csak az EU halászik. És igazán a saját házunk táján nem tudtunk rendet tenni. Ezért is örülök, hogy az adriai gazdálkodási tervről most szó van. Tudom, hogy az adriai kvótákkal kapcsolatban voltak problémák, de a valóság az, hogy nagyon sok más intézkedést megpróbáltunk meghozni, és az állomány helyzet az folyamatosan romlik. Amikor pedig kvótát határoztunk meg a földközi tengeren a kékuszójú eh, tonhalra, akkor az működött. Tehát reálisabban kell hozzáállni ezekhez a dolgokhoz, amennyiben az állományt fenn akarjuk tartani, és elérni azt, hogy a halászoknak a jövőben is legyen munkájuk, akkor keményebb intézkedésekre van szükség rövid távon annak érdekében, hogy a halálományok újraéledését lehetővé tegyük. Ami pedig a halászat ehhez nagyon hozzájárulhat, tehát a tengerek irányításához, de ez a halászatnál messze túlmutatóbb téma. A bolygó életben maradásának egyik kulcs témája, ráadásul nagyon komoly biztonsági kérdés is, hogyha a dél kínai tengerre gondolnak például, vagy az északi tengerre gondolnak, és hogy milyen kihívások vannak ott. Tehát az óceánok azok egyre inkább egyrészt környezetvédelmi, másrészt biztonság és erőforrás eh, tényezők is lesznek, és ezeket az erőforrásokkal, ezekkel az erőforrásokkal fenntarthatóan kell gazdálkodni ezért is figyelek én oda mindig ennek a bizottságnak a véleményére. Fontos, hogy a tanácstól is kapjunk véleményt, ezt most megkaptuk. Eh, ez nagy legitimitást eh, ad, eh, hogyha a parlament is ad ilyen véleményt, nagyobb legitimitást ad a bizottság fellépésének. Azt gondolom, hogy válaszoltam a kérdésekre, felvetésekre, sajnálnám, ha kiadtam volna néhány dolgot, előfordulhat, de azt gondolom, hogy nagyjából mindennel foglalkoztam. Köszönöm. Merci beaucoup, euh, Joao, pour cette intervention. Köszönöm szépen, Joao, a válaszadást. Ugye a föltett kollégák hát a föltett kérdésekre most megkaptuk a választ. Természetesen a Brexit-tel kapcsolatos témát majd még folytatjuk. Én bízom barnier van, aki a bizottság nevében nagyon jól fog dolgozni ezen a dosszién, jól ismerjük őt és vele, és Gúj Ferhosáta jó kezekben vagyunk, majd meglátjuk a következő hetekben, hogy alakulnak a tárgyalások. Még egyszer köszönet, hogy eljöttél ma az ülésünkre, és sok sikert, mert nagyon sok munka áll előtted. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mes chers collègues, nous allons poursuivre. Kedves kollégák, folytatjuk a munkát. Ha mindenki egyetért ezzel, kérek mindenkit foglaljon helyet. Fontos témáról lesz most szó. Kérek mindenkit még egyszer foglaljon helyet. S'il vous plaît. Kérem szépen foglaljanak helyet. Köszönöm szépen. A következő témánk halállományok állapota, halászati ágazat, társadalmi gazdasági helyzete, néppárti téma, Gabriel Mától az előadó. Minden rendben? Köszönöm. Akkor minden rendben van. A bizottság 2016. április 19-én tette közé az ajánlását. Nagyon fontos ez a téma, például az egyszerűsítés, regionalizáció, november, és ez a következő utolsó eszmecsere, mielőtt május 30-ára elkészül a jelentés, május 30, ugye, Gabriel? Már is átadom a szót Gabriel Mátornak, az előadónak. Köszönöm, elnök úr, van időnk, úgyhogy egy kicsit többet tudok most beszélni, többet, mint az utolsó alkalommal. Minden esetre az, eh, a jelentés ről már nagyon sokat beszéltünk itt a szakbizottságban, ez talán a hatodik eszmecsere ugyanerről a témáról. És igen, már küldjük is azonnal az eszmecsét követően fordításra a jelentést. Nagyon sok ülést tartottunk ebben a témában, mindenkivel egyeztetünk, mindenkivel mindenkivel egyeztettünk a PES-ben, a NGO-kkal, nem kormányszervezetekkel, nagyon sok technikai jellegű egyeztetést tartottunk a tanácssal, a bizottsággal. Fontosnak tartottuk, hogy ez a munka így folyjon le. Egy nagyon komplex ez a jelentés, amit mondtam, és nagyon fontos, hogy garanciánk legyen arra, hogy ne hibázzunk, garanciákra van szükség, és tudjuk, hogy amikor az idő nyomás alatt vagyunk, az nagyon rossz tanácsadó. Ezért is fontosnak tartottuk a részletes megtárgyalását ennek a témának. Ugye szeptembertől már folyik ez a munka, teljes mértékben egyetértek az Európai Bizottság céljával a technikai intézkedések egyszerűsítésére vonatkozóan, és hogy egy rendeletbe foglaljuk ezeket a, foglalják ezeket a témákat. Az egyik alappillér, ami sokszor igaz, az észszerűsítés, úgyhogy az aspektusokkal meg kellnek felelni, ugye a másik aspektus a, a, a regionalizáció. A célokról, módszerekről szólva a javaslat egy olyan kezelési rendszer vagy irányítási rendszer bevezetése, aminek az alapját az eredmények képzik. Mi egyetértünk ezzel a célral. Igaz, hogy ugyanakkor nem tudok egyetérteni azokkal a, azzal, hogy az általános célok a közös halászati politika témájában mindent a technikai eszközökre terhelnek, mert nem ezek a fő intézkedések, ezek csak az eszközök egy részét képezik, fontosak itt a határidők, a többéves célok. Ezért természetesen fontosak ezek a technikai jellegű intézkedések, de nem fogadjuk el azt, hogy csak ezekről legyen szó. Aztán utalás történik az irányelvekre, a tengerre vonatkozó irányelvekre, itt a célok tekintetében itt párhuzamosságot látunk, és úgy gondolom, hogy ez nem szükséges. Négyes cikk. Itt van egy bizonyos probléma, ezt meg kell, hogy oldjuk. Sokszor elmondtuk már ezt. A definíció is problémás, a cím is problémás. A bizottság javaslata az utolsó árnyék előadói találkozón itt beszéltünk erről, szerintünk a bizottság által használt terminusok nem megfelelőek statikai jellegű, pedig mi úgy gondoljuk, hogy az értékelés az folyamatos kell, hogy legyen, pontosan a technikai intézkedések megfelelősége szempontjából. Ezért a én javaslatom, a mi javaslatunk az, hogy a célok szó, terminust kicseréljük arra, hogy hatékonysági indikátorok, hatékonysági jelzők. Aztán 50%-os korlátozás a minimális méret alatti halászatnak. Ez egy kivétel a kötelezettségek tekintetében, és a bizottság a javaslatban a technikai intézkedések szintjére kívánja ezt emelni, ezzel nem értünk egyet. Értem, hogy észszerűbb lenne indikátorként nem ezt az 50%-ot meghatározni, hanem valami olyasmit, ami a maximális fenntartható hozzám lenne például ez a közös halászati politika szempontjából jobban megfelelne. Továbbá a technikai intézkedések hatékonyságának az értékelése a tényleges, maximális fenntartható halászati jövedelmezőséghez kapcsolandó. Aztán stratégiai keretek. Itt egy másik hibát látunk, Hogyha elfogadjuk a javaslat szerint a szöveget, akkor itt maga a bizottság határozná meg a célokat egy olyan rendelet esetén, amely a tanács és a parlament rendelete. Nem hiszem, hogy, hogy itt bármelyik képviselő elfogadná azt, hogy a bizottság egyedül határozza meg ezeket a célokat, amelyeket közösen a tanács és a parlament kell, hogy meghozzon. Meghatározom. Van néhány egyéb kérdés is. Ezért úgy gondolom, hogy a irányelv a tengeri stratégia témájában egyetemen kell, hogy fogalmazzon a célok tekintetében, és nem pedig a hatékonysági indikátorokat kell, hogy részletezze. Nemzetközi megállapodások a következő téma. A jelenlegi szöveg szerint úgy tűnhet, hogy a nemzetközi megállapodások esetén akár harmadik országokkal kötendők is, a technikai intézkedések célját képeznék, szerintem ez nem helyes, és csak az Európai Uniós megállapodásokról kellene itt beszélni. Aztán még egy téma, erről is már beszéltünk, hogy bevegyük-e az ultraperiférikus régiókat. Ezek egyetemen rossz helyen szerepelnek, ezért eltér a mi javaslatunk a bizottságétól. Következő megjegyzésem, rátérnék a függelékekre. az irányelvek védelmére. A rendelet javaslat sok olyan intézkedést tartalmaz, ami túlmutat mindazon, amit az egyes irányelvek meghatároznak. Ez hiba szerintem. Az irányelvek a tagállamokhoz tartoznak. Ugye az irányelvek célja az, hogy az egyes tagállamok a saját jogukba átültessék, viszont nem az a célja az irányelveknek, hogy közvetlen hatása legyen a tanács és az e- parlament által meghatározandó rendeletre vagy rendeletekre. Ez úgy gondolom, hogy nem elfogadható. Természetesen tiszteletben kell tartani teljes mértékben az egyes irányelveket. Ezt nem vonhatjuk kétségbe függelékekkel kapcsolatban a tiltott ö, fajok, itt párhuzamosság van véleményem szerint, tiltott fajok listájáról beszélek, ezért mi bevettük egy függelékbe, csak egy függelékbe, az egyesbe, négy olyan ö, tí, fajt, ami máshol szerepelt, és akkor az habitat irányelvből vettük át ezeket a tiltott fajokat. Itt sokkal egyszerűbb ez a megoldás. Ö, tehát nem mondhatjuk azt, hogy... Ö, tehát itt az utalásokkal volt a probléma, ez csak egy technikai jellegű módosítás, minden esetre szerintünk egyetemű vigye a szöveg. Majd ha előttünk lesz a szöveg, akkor majd részletesebben és nyugodtabb körülmények között meg tudjuk vizsgálni ezt a kérdést. Továbbá egyetemű az ütközés a tanácssal. A tanács a tiltott fajok listáját a, benne akarta tartani a takrendeletben, a kvótákról szóló rendeletben. Egy másik téma az egyszerűsítés és a hálószem méret kérdése. Az egyik célja a javaslatnak az egyszerűsítés. Figyelembe kell venni, hogy több rendelet képezi az alapját, ennek több mint 30, és nem mindig koherensek ezek a rendeletek, a rendeletek intézkedései. De az is igaz, hogy a túlzott egyszerűsítés ütközhet a halászat sok színűségével az Európai Unióban. Ezért nagyon oda kell figyelnünk, hogy meddig egyszerűsítünk, meddig ér el az egyszerűsítés karja. A függelékekkel kapcsolatban is szeretném mondani, hogy itt a hálószemélyret fontos, de vannak más kérdések is, amelyek problémásak. Ahogy mondtam, a túlzott egyszerűsítés, mint ahogy az a javaslatban szerepel, és egyébként láttuk az összes ülésen, ahol megbeszéltük a témát, a halászati szektorra nem kívánatos hatást gyakorolna, kötelezni nagyon sok halászati tevékenység azonnali felfüggesztését az összes olyan egyeztetésen, amit az ágazat képviselőivel együtt tartottunk meg, egyeteművé vált, hogy a státuszkot szeretnék föntartani hogy ne radikális legyen a változás, és ne arról legyen szó, hogy egyik napról a másokra, ami tegnap még legális volt, az ö, holnap illegális legyen abszolút mértékben. Ö, és publikusan is szeretném elmondani, hogy a bizottság nagyon e-, nagy erőfeszítést tett a tanácsal együtt, ez a véleményem, azért, hogy új szövegezést határozom meg, amely megadja azt a lehetőséget, hogy a jelenleg alkalmazandó technikai intézkedések státuszkolja fönnmaradhasson az egyes hallászati tevékenységek tekintetében, és hogy ne legyenek hirtelen megszorítások. A függelékek szempontjából megpróbáltam a lehető leginkább megtartani fenntartani a mi pozíciónkat, hogy a, az a lehető legkevésbé ütközön azzal, amiről már megállapodás született a tanács és a bizottság között. A tanács, tanács most zárja le a munkáját, úgy gondolom hamarosan elkészül a végleges dokumentum. Nagyon sok tárgyalás áll mögöttünk, nagyon sok egyeztetés áll mögöttünk a bizottsággal, és ezt úgy gondolom, hogy ez, ez pozitív, el úgy gondolom, hogy ez pozitív. A status quo fontos, legyen egy bizonyos átmeneti idő, ezt majd mi meghatározzuk a regionalizáció szempontjából is. Ne legyen most egy súlyos, egy, egy jelentős változás. Időt kell adni minden változás bevezetésére, és akkor az érdekelt felek alkalmazkodni tudnak a változásokhoz. A regionalizáció a parlament mindig is úgy gondolta, hogy fontos szerepet kell, hogy kapjon a közös halászati politikában. A tanács pozícióját ismerve azt kell, hogy mondjam, hogy ők nem igazán így gondolkoznak, pont a regionalizációt kikívánják venni a javaslatból. Mit tehetünk mi? Mi javaslunk egy olyan szöveget, ami egyszerűsített, de lehetővé teszi azt, hogy a regionális célok, a regionális tervek, programok továbbra is fontosak legyenek. A következő téma komplex téma, a definíció kérdése. A bizottsági javaslat nagyon sok definíciót tartalmaz, ezek közül néhány komplikált és túl részletesek, gyakorlatilag kibővítik a, a definiált terminust. Mi ezeket maximálisan egyszerűsíteni kívánjuk, mert célunk az, hogy ezek tényleg csak definíciók legyenek, ne lépjenek azon túl. Ezért egy sor részletes leírást kiveszünk, törlésre javaslunk a bizottság javaslatából, mert ezek csak bonyolították a helyzetet. A javaslat, ahogy mondtam, ambiciózus, néhány területen egyensúlyt kívánunk találni, az egyszerűsítés, és a regionalizáció témájában ö, nem arról van szó, hogy Bianco cseket adunk minden tagállamnak a regionalizáció témájában. Kell, hogy legyen egy közös alap, és ehhez kell az egyes régiók érdekeit igazítani. Ebben az értelemben készítettük el a javaslatunkat, véleményünk szerint ez megfelelő. Van még más téma is, a közösségi jog átültetése, a földközi tengeri kérdések. Úgy gondoljuk, hogy felhatalmazás a jogi aktusok nem szükségesek itt, ezt már sokszor elmondtuk, van már tapasztalatunk a közös halászati politika területén a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tekintetében, és ezek mindig problémásak. Ezért a mi javaslatunk az, hogy az együttdöntés működjön a lehető legtöbb ideillő témában. Aztán vannak egyéb kérdések is, de majd ezt, ezeket fokozatosan megvizsgáljuk. Majd miután a javaslatot benyújtottuk, és a módosító indítványok készítésének idején, illetve az egyeztetések során, amikor a módosító indítványokról tárgyalunk, akkor még lesz lehetőségünk, hogy pontosítsunk kérdéseket, hogy konszenzusra jussunk. Még egyszer mondom, hogy a célunk az volt, a nulla ponttól kezdve, tehát meghatározzuk a célokat, legyen egyszerűsítés, legyen regionalizáció, és próbáltuk összeegyeztetni a regionalizációt és az egyszerűsítést jobban érthető megfogalmazással, főleg azok szempontjából, akiknek végre kell hajtania majd a jogszabályt, és pontosabb, jobb definíciókat is próbáltunk kialakítani, amelyek ezek a célok, ezeket a célokat szolgálják úgy gondoljuk, hogy itt a hatékonyságú indikátorok szerepe fontos, és mindig is figyelembe kell, hogy vegyük azt, amiről a szakbizottság mindig beszélt, hogy a fenntarthatóság az egyik legfontosabb aspektus. Természetesen készen állok, hogy reagáljak a megjegyzésekre. Mostanáig gyakorlatilag semmilyen megjegyzést nem kaptunk, de Természetesen a mai megbeszélés követően benyújtjuk a jelentés tervezetet, és utána májusban folyik ennek a megtárgyalása. Köszönöm szépen Márta úr, hogy részletesen bemutatta a jelentést. Árnyék előadókat hallgatjuk meg most Brian asszony. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani Márta úrnak, részletesen bemutatta a jelentést. Nem fogok rátérni az összes témára, amit említett, mert majd ugye a szöveg alapján tudunk közösen dolgozni. Úgy gondolom, hogy minden olyan témát említett, amelyek a fontosak a technikai intézkedések szempontjából, elmondta, hogy milyen aggályok merülnek föl az Európai Parlament részéről, és említette a prioritásokat is, amelyekre koncentrálni kell a figyelmünket. Definíció, célok meghatározása, regionalizáció, itt nagyon nagy elvárásokkal állunk szemben. Bizonyos rugalmasságra is szükség van a területek, a helyi érdekelt felek ezt kérik, ezt várják tőlünk, és az egyszerűsítés a következő nagy falat, nagy téma. Az egyik olyan aspektus, ami aggályos számunkra, meghallgatva az érdekelt feleket is, az a javaslat, amit a rendelet tekintetében a bizottság tehát mennyiségi 50%-os méret alatti halászati cél tűzött ki. Tudjuk, hogy ez a cél nem alapul tudományos adatokon, mert minden egyes faj esetén persze, ha rendelkezés állnak az adatok minden egyes fajra vonatkozóan, más és más célt kellene meghatározni. Ezért mi is úgy gondoljuk, és tudjuk, hogy a tanács is többé-kevésbé ezen a véleményen van. A bizottság is készen áll arra, hogy más formulát, más megfogalmazást tartozom, például maximális fenntartható szint, vagy majd megvizsgáljuk, hogy milyen lehetőség van még itt. Egyrészt a hatékonysági indikátorokat kellene jobban kidolgozni, olyan célokat kell kitűzni, amelyek megvalósíthatók. Tegnap beszéltünk a visszadobásról, ez a földkéri tengeren a kisebb méretű halak esetében is egy fontos kérdés. Valamilyen módon tudományos adatokra van szükség, mert azok nélkül nagyon nehéz a célokat elérni. Itt valóban szükséges, hogy részletesebb, mélyreható munkát végezzünk, és megtaláljuk a megoldást. Egy másik téma a őrzési méretek, a fenntartható méretek. Hogyha egy halállomány esetén a tudomány azt mondja, hogy válságos helyzet alakult ki, akkor időben beavatkozásra van szükség. A bizottság azt javasolja, hogy akkor lehessen beavatkozni, amikor tudományos vélemény alapján fölmerül az igény arra, hogy azonnali intézkedést alkalmazunk egy bizonyos halfaj vagy halállomány őrzésére. Tudjuk, hogy a tanács ezzel nem ért egyet. Szeretnénk pontosítani és megérteni itt is, hogy hogyan tudunk tovább lépni. Egyrészt eh, garantálnunk kell a halálomány biztonságát. Európai Parlamentként ugye az mindig eh, szeretnénk mi is hallatni a hangunkat a tanács és a bizottság mellett, úgyhogy itt is meg kell találni a megfelelő egyensúlyt. Másik fontos szempont, de erről Mátor már beszélt, a regionalizáció témája. Egyetemű, hogy a regionalizáció a közös halászati politika keretei között kell, hogy működjön. Fontos, hogy a jobb kormányzást célozzuk meg, és rugalmas módon adjunk választ a halászati ágazat számára. Ez egy fontos kérdés. Még van néhány feljegyzésem, igen. Én is azt mondom, ahogy Mátor mondta, hát megvárjuk a Mátor javaslatát a védett és tiltott fajok tekintetében, mert mi is felvetettük azt, hogy itt egy ellenmondást látunk, és hogy nehéz a végrehajtás a jelenlegi javaslat alapján, meglátjuk, hogy Mátor mit fog javasolni. Egyetértek az a nemzetközi megállapodásokról elmondottakkal, egyelőre ennyit szeretem volna mondani, keményen fogunk együtt dolgozni azért, hogy a lehető legjobb megoldásokat megtaláljuk. Thank you. Now for... Köszönöm, és Vandalen úrnak adom meg a szót az egyszer nevében. Köszönöm Mátó úr kiváló munkáját, és kiválóan együttműködtünk ebben ennek az anyagnak az összeállításában, és várom a szöveget minél előbb. Nagyon érdekes volt meghallgatni a bevezetőjét, és remélem, hogy a szöveget is majd alaposabban át tudom tanulmányozni. Egy dologra szeretnék most összpontosítani, ami az országom számára nagyon fontos. A kikötői technikáról, a technológiáról van szó. Az MV szakbizottság egy eléggé agasztó jelentést készített ebben a tárgyban, és a tanácson belül a, sem túlságosan ígéretes a helyzet ha nem sikerül megoldást találnunk megfelelő technikai intézkedésekre, akkor a jelenlegi szabályokat kell alkalmazni, ami teljesen katasztrofális lenne a kikötőkre nézve. itt a 98-as szabályokra gondolok. A kikötői technológia azonban azóta fejlődött, tehát elképzelhetetlen, hogy a régi szabályokhoz kelljen visszanyúlni. Mit jelent a kikötői technológia? Ha halászati szervezetekkel tárgyalunk és megkérdezzük, hogy mi a helyzet a kikötői technológiával, ők az, alapvetően azt mondják, hogyha egyes tagállamok vagy az MV szakbizottság sikere viszi a javaslatát, akkor olyan technológiák kerülnek alkalmazásra, amelyek 10%-os energiamegtakarítást tesznek lehetővé, illetve a tengerfenék megőrzésére is jobb megoldást találnak akkor viszont ezeket a technológiákat fel kellene, ezeket fel kellene adnunk, hogyha az ő álláspontjuk érvényesülne. Miközben óriási összegeket ruháztak be évek óta, és ezeket az innovatív technológiákat már nem tudnak használni. Miközben mi itt a parlamentben is az innovációról beszélünk, a valóságban megfojtjuk ezeket a az erőfeszítéseket. Évek óta használnak ilyen eh, technológiákat, eh, komoly kutatás történt, történik ezen a területen, és eh, bizonyos jelzések arra utalnak, hogy itt problémák is előállhatnak. Szerintem a bizottság jó megoldást javasolt, és ehhez kellene ragaszkodnunk üdvözölni kéne az innovációt a halászati ágazatban is, különös tekintettel a kirakodási kötelezettségre. Tehát én várom Kátó úr szövegét, és gondolom, hogy ez lesz a központi kérdés a vita során is. De Fonte? De Fonte úr, köszönöm. Ahogy az előd is mondta, hatodik eszmecserét folytatjuk erről a témáról. Sok mindent elmondtunk már néhány pozíciót sikerült tisztázni. Mátornak igaza van, hogy itt ebben a fázisban talán nem nagyon járultunk hozzá a munkához, de hát várjuk a szöveget, és majd ezt követően aktívabbak leszünk. Sok az elvárás, itt a technikai intézkedések esetén nagyon sokat találkozott szerveztünk Mátor úr is, de mi is az érdekelt felekkel Brüsszelben is szerveztünk, helyben is szerveztünk ilyen találkozókat. Nagy az elvárás. Egyrészt a, fontos ez a jogszabály, nagyon nagy területet fed le, másrészt relatíve innovatív, pozitívak ezek az elvárások az egyszerűsítés szempontjából. Ugye 31 meglévő jogszabályt fogunk ezzel törölni vagy felváltani. A regionalizáció nagyon fontos, jelentős kérdés, és ebben a témában is mindannyian nagy elvárásokkal nézünk elébe, ugyanakkor természetesen mi is nagyon oda fogunk figyelni arra, hogy ez milyen eredményekkel fog járni. Az eredmény alapú megközelítés is fontos, most erről szeretnék részletesebben beszélni. Ez egy fontos kísérlet a tagállamoknak a regionalizáció témájában szabad kezet adunk nagy mértékben a technikai intézkedések alkalmazása szempontjából. Az egyetlen határozott elvárás természetesen a technikai alapokat le, ö, meghatározzuk, ahogy Mátor is mondta, az jó a regionalizáció témájában. Az egyetlen alap előírás, pontosan azért, mert nagy szabadságot adunk, nagy mozgásteret adunk a tagállamoknak, az elérendő célok jelentik ezt a közös pontot. Ezért a bizottság megközelítése, amely a célokról beszél, szerintem megtartantó, mert hogyha engedékenyek vagyunk, ha föladunk bizonyos témákat a célok szempontjából, nem határozunk meg számszerűen is pontos célokat. Az, hogy hány százalék, 5 százalék, hány százalék, az mindegy, azt, azt majd egyeztetni tudjuk. De pontos és számokkal meghatározott célokat kell fölállítani szerintem, mert egyébként pedig az a kockázat, hogy két-három évig dolgozunk, mm, a gyakorlatban elkezdjük megvalósítani a regionalizációt, aztán négy-öt év múlva azt látjuk, hogy hogy nem is tudjuk meghatározni, hogy közelebb kerültünk-e a kitűzött célokhoz, és főleg a probléma az, hogy nem lesz meg a lehet, lehetőség arra, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen célt értünk el. A szám az szám. Azt mondjuk, hogy 5%-ot akarunk elérni, 5 év elteltével látjuk, hogy 15%-on vagyunk, akkor tudjuk, hogy itt különbség van. És azt mennyiségileg meg tudjuk határozni. Viszont egy általános cél esetén Ugye ott sokféle értelmezésre van lehetőség, és lehet, hogy idővel, egyébként sokszor előfordul ez sajnos az európai irányelvek esetén, amelyek nagy szabad kezet adnak a tagállamoknak. Elég, hogyha megnézzük a biodiversitás köztes idejű felmérését, az eredmények elérésének a fölmérését, tehát sokszor nem is tudjuk meghatározni, hogy közel vagyunk a célokhoz. A számszerű célok egyetemek, pontosak, és lehetőséget adja annak az összehasonlításra, meg tudjuk ítélni, hogy jó irányba mozdultunk-e el néhány év elteltével. Aztán a tengeri halászati stratégia fontos kérdés, az előadó többször említette, ezt egyetértek vele. Ebben az esetben is lehet, hogy nem a célok, hanem a célkörök, vagy általános célok közé kéne helyezni. A definícióban is ugye egy koncepció szerepel, úgyhogy a célkoncepció sokkal inkább megfelel szerintem, itt a hatékonysági indikátorokról van szó. A mellékletek re térnék át. Ugye nagyon nehéz a, a tényleges szöveg olvasata nélkül itt a részletekbe belemenni, ezért várom az előadótól az első jelentés tervezetet, és akkor majd jobban bele tudunk menni a részletkérdésekbe. Thank you. So we're running a little bit out of time. Köszönöm, kicsit kevés az időnk, és most megadom a szót a bizottság képviselőjének. Eh, kérem, hogy eh, tegyen meg mindent, hogy ne legyen hosszabb késés. Köszönöm elnök eh, asszony, és köszönöm a raportőrnek, illetve az árnyék előadónak is, hogy eh, felszólaltak. Üdvözöljük Madó úr jelentését. Korábban nem láttuk, tehát nem tudunk még kommentárt fűzni hozzá. Két dolgot azért már elmondanék. Az egyik a célkitűzéseket illeti, ahogy azt már korábban mondtuk, a bizottsági javaslatba. Azért került ez be, mert eh, egy eredmény alapú megközelítést akartunk, a tanácsról, a tanácsban erről már beszéltünk, és mivel a tanács álláspontja eltér, mi próbáltuk eh, azt elérni, hogyha egy technikai intézkedésnek a hatékonyságát nem lehet mérni, akkor nagyon nehéz azt felülvizsgálni. Tehát fontos szerintünk a jelzőszámok, megfelelő jelzőszámok alkalmazása. Nem tudom, hogy milyen az a hatékonysági jelzőszám, majd megvárjuk a raportőr jelentését, talán abból kiderül, hogy mire gondol pontosan, de minden esetre mi óvatosak vagyunk ezzel kapcsolatban. Aztán tisztázni is szeretnék valamit. Mató úr azt mondta a felszólalásában a célokkal kapcsolatban, hogy az MSFD cél az nem ugyanaz, mint hogyha társ jogalkotói döntés született volna a célőkről, mivel a tengeri stratégia irányelv az egy olyan irányelv, amelyet a bizottság terjesztett elő, nincsen ugyanolyan súlya, mint egy társ jogalkotói eljárással hozott döntésnek. Nos, szerintem legyünk ennél óvatosak, mert a társ jogalkotói döntés természetétől függetlenül, illetve hogy az-e vagy nem nem az. EU jogszabályról van szó, van egy stratégia, amelynek a, a, a célja az, hogy 2020-ra megfelelő környezeti státusz alakuljon ki, és úgy döntöttek, hogy átveszik ezt nemzeti jogba a tagállamok. Tehát érdemes lenne odafigyelni E, és nem mondani olyasmit, hogy az EU jogszabály fontosabb, mint e, a tagállami jogszabály. A szubszidiaritást figyelembe kell venni, e, amennyiben a tagállamok átvették a jogalkotási a jogszabályt, és saját maguknak célokat tűztek ki, akkor azokat tiszteletben kell tartani minden jogszabályban, jogszabálytervezetben. Tehát ezt előre bocsátva mondom azt, hogy majd érdeklődve olvassuk a jelentést, olvassuk a jelentést, és köszönöm az eddigi együttműködést. Köszönöm, Eliza, és most akkor visszaadom a szót Gabriel Matónak. Köszönöm szépen, köszönet minden felszólásért, rövid leszek, nagyok az elvárások. Gyakorlatilag ugyan abban az irányban mozdulunk, Briána kolléga is mondta, beszélt az 5%-ról, az indikátorokról, a célokról, a hatékonysági indikátorok fontos eszközt fognak jelenteni, de most összekapcsolnám az 5%-os kérdést azzal, ami Tafronte úr mondott. Tafronte úr azt mondja, hogy határozunk meg adatokat, ez egyetértek, hogy itt lehet mérni az célok elérését, beszélhetünk erről, de az egyetem, hogy bármilyen adatot határozunk meg, ennek az alapja tudományos indok kell, hogy legyen, mert másképp hogyan határozzunk meg ilyen számokat, anélkül, hogy ezeket indokolni tudjuk, hát annak semmi értelme. Ezért vezetünk be valami olyasmit, ami mindenki számára elfogadható, fenntarthatósági célokat határozunk meg, aztán tovább léphetünk. Minden esetre azzal nem tudok egyetérteni, hogy úgy beszéljünk adatokról, hogy ezeket nem tudjuk megalapozni tudományos módon, megfelelő módon. Aztán az fenntartással kapcsolatban természetesen egyetértek, ezeket a célokat teljesíteni kell. Tiltott fajok, Briano kolléga beszélt erről. Egyszerű a megoldás. Négy olyan faj van, ami a kettes függelékben szerepel, és amit mi javaslunk, hogy ezeket vegyük át az egyes függelékbe, és akkor egy teljes listánk lesz a tiltott fajokról magában a rendeletben. Péter. Igen, egyetértek azzal, hogy ne a múlt, ne csak a múlt felé tekintsünk, hanem tekintsünk a jövő felé de én nagyon határozott leszek, legalább annyira határozott és kemény leszek, mint te e, tekintetben. Természetesen meg kell felelnünk annak a célnak is, hogy a helyzethez, a moderni hely, világhoz kell alkalmazkodnunk. Ugye nem tehetjük meg azt, hogy a 20. vagy 19. századi módon gondolkozzunk vannak olyan intézkedések, amelyek szimpatikusak, nem szimpatikusak, majd meglátjuk, hogy ki tud kit meggyőzni ebben a témában. A Fronte kolléga témájára ö, szeretnék még rátérni. Mindenesetre ő volt az, aki eddig is a leginkább hozzájárult a munkához. Egyetértünk az egyszerűsítési célokkal, a regionalizációval, majd meglátjuk, hogy milyen lesz a célok elérése. Az eredmények mérése tekintetében is fontos a kérdés. Ugye a célokat meg kell tartani, ez egyértelmű, mert ha nem, akkor nehéz lesz azt elérnünk, hogy értelmes legyen a regionalizáció. Bizottság köszönet, egyetértünk azzal, hogy a célok az eredményeket kell, hogy garantálják. Lehet, hogy rosszul fogalmaztam, minden esetre én az együttdöntésről beszélek, teljes mértékben tiszteletben tartom ezt a lehetőséget, de tudjuk azt, hogy a, bizot, tehát a bizottságnak is tudnia kell, hogy általánosságban én a együttdöntés mellett vagyok, természetesen legitim minden másfajta megoldás is, vagy hát lehetnek egyéb legitim megoldások is. Minden esetre mi azt tervezük, hogy tiszteletben tartjuk a irányelveket. Az irányelveknek van egy bizonyos célja, ami nem ugyanaz, mint a bizottsági javaslatban, ami szerepel. Ugye 28 tagállamot céloznak meg az irányelvek, a mi ajánlásunk, a mi javaslatunk is 28 tagállamot céloznak meg, de más módon. Ugye nem arról van szó, hogy az irányelvek a világon a legfontosabb dolgok, itt az döntés nagyon fontos. Sokszor azzal vádolnak minket, vagy azt mondják, hogy gyorsabb a megoldás, hogyha van felhatalmazása a jogaktus, egyszerűbb, de aztán meg látjuk, tegnap is egyébként láttuk ezt, és sok alkalommal látjuk azt, hogy, hogy annyira nem is így működik ez. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a bizottság és a tanács is alkalmazkodjon a mi elképzelésünkhöz néha. Már is befejezem, kiváló volt az együttműködés a bizottság és a tanácssal, közelítek az álláspontok, és a még vitás kérdések nem lesznek számosak, az biztos, hogy néhány aspektusra tudjuk koncentrálni a figyelmünket, és abban is biztos vagyok, meg vagyok arról győződve, hogy végül is megállapodásra fogunk jutni. A célok, a cél egyértelmű, hatékonysági indikátor, ez a cél. Valójában az igazi cél az, hogy a rendelet jó legyen, könnyen lehessen megérteni, könnyen lehessen végrehajtani, és főleg teljesítse a célokat. Ha ez megvalósul, akkor sikeresek vagyunk, ha nem, akkor már megint sikertelenek vagyunk, mint nagyon sokszor. Köszönöm. Merci Gabriel. Donc, euh... Köszönöm szépen, Gabriel. A módosító indítványok benyújtásának a ideje. Nem, nem, először a szövegjavaslat megtárgyalása május 30, június 12 módosító indítványok benyújtása, és szavazása plenárison szeptemberben, kedves Gabriel, úgyhogy ezeket a határidőket kell tiszteletben tartani. Akkor most áttérünk az utolsó napirendi pontra itt ma délelőtt halálanyag állapota, valamint a halászati ágazat társadalmi helyzete földközi tenger térségében. Az ECR frakció kapta meg a témát. Tomás Rica asszonyi ez a téma. Si vous voulez sortir, vous sortez. Ha valaki ki akar menni, az menjen ki csak szépen csöndben. Par respect pour les rapporteurs tartsuk tiszteletben az előadót. Tehát, ahogy mondtam, Adriai tengeri kismeretű nyíltvízi állományokra, halászatra vonatkozó több éves terv. Tomás is asszony kapta meg a témát, ez egy rendelt javaslat. Először megadom a szót a bizottság képviselőjének, Verina, Veronika Vejc asszonynak. Igen, ott van a bizottság az így szétoszlott ma. Tehát egyre többen jönnek a bizottságtól ide a halászati szakbizottság ülése. Nagyon jó, helyes. Vejsz asszony, jönni a szó. Monsieur le Président, le nombre de présentations de la DG... Köszönöm a az, hogy ilyen sokan vagyunk itt, az azt is mutatja, hogy milyen nagy fontosságot tulajdonítunk a PES bizottságnak és eh, akkor most angolul folytatnám, először a javaslatról beszélnék, eh, megpróbálom azt kontextusba állítani. Objectives and then thirdly also és eh, le akarom írni azt is, hogy milyen részekből áll ez a javaslat. Nem nem meglepő, hogy a 2013-as közös halászati politikába illeszkedik ez, amely 2020-ig eh, fenntartható eh, gazdálkodási rátákat akar elérni, azt is eh, megszabja, hogy minden javaslatot tudományos alapra kell helyezni, és azt is mondja, hogy a prioritási eszköz az a több éves tervünk Eh, ebben a kontextusban mondom, hogy eh, a februárban a bizottság elfogadta a földközi tengerre vonatkozó első több éves tervet. Ez eh, a harmadik javaslat, amióta megreformálták a több éves terveket. Volt egy korábbi terv a balti illetve az északi tengerre is, a baltit már elfogadták. Az adriai tengerre vonatkozó javaslat az a négy halálományra vonatkozik, eh, Szardínia, eh, Makréla, és két másik faj. Eh, Horvátország és Olaszország a megcélzottak, sokkal kevésbé mértékben Szlovénia, mert a, az összes kifogott hal 0,1%-át fogják ki szlovén halászok. 13 39% az olasz részesedés, 60% a horvát, és tudjuk azt is, hogy más halfajoknál a horvát arány az akár 90%-os is lehet. Ez a földközi tengeri megközelítésünk új meg földközi tengerrel kapcsolatos új megközelítés eh, része. 90%-a eh, a földközi tengeri halálománynak túlhalászott, eh, ez zavarbajtő adat. Az elmúlt években megpróbáltunk mindent tenni annak érdekében, hogy visszafordítsuk ezt a folyamatot. Önök is tudják, hogy egy sor magas szintű ülés után sikerült a partnerekkel elérni azt, hogy sikerüljön a Medfish Forever deklaráció keretében is egy fenntartható eh, halászati környezetet létrehozni. Örülünk tehát ennek a nyilatkozatnak a valettai aláírására ez a közelmúltban történt. Eh, a javaslat, amiről ma beszélünk, az egy fontos eh, téma ebben a vonatkozásban de demonstrálja a partnerországok felé a földközi tenger medencéjében, hogy komolyan vesszük a kötelezettségvállalásainkat, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy hogy helyreállítsuk azokat a hajállományokat, amelyekre csak az európai flották halásznak. Hogyha megnézzük az adriai, az adriai adatokat, akkor erre a két halfajra a vonatkozó adatokat a tudományos tanács is jóvá hagyta, illetve a másik tudományos bizottság is. Túl sok a kihalászott állományahoz képest, ami fenntartható. A legfrissebb tudományos vélemény azt mutatja, a Sprotniból túlhalászás történik, ugyanúgy Szardiniából is és a Szardiniánál több mint kétszerese a fenntarthatónak a kifogott halálomány. A tudományos a tudományos bizonyíték azt mutatja, hogy ha ez az arány folytatódik, akkor a halálomány 2020 és 2030 között összeomlik Szardella és Szardénia vonatkozásában. Ezt az albizottság is ezzel egyetértett ezzel a véleménnyel. Azt jelenteni ez, hogy a halászást be kellene fejezni véglegesen, ami azt jelenti, hogy 75 milliós halászati, gazdasági kárt szenvednének el ezek az országok, amelyeknek nyilván meg lenne, amelynek nyilván meg lenne a maga társadalmi kihatása is. Tehát most kell lépnünk, ez teljesen egyértelmű, akkor, amikor még a halálomány képes a regenerálódásra. A múltbeli példa azt mutatja, hogy a több éves eh, gazdasági, gazdálkodási tervek eh, alkalmasak voltak arra, hogy felszámoljuk más térségekben a túlhalászás következményeit, eh, például ilyen kis halak vonatkozásában is. Tehát ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtásával sikerült 15 éve óta elmozdulni számos halfaj vonatkozásában fenntarthatóbb adatokhoz, és ahhoz, hogy az MSY irányába elmozduljunk, az a nyereség, nyereségesség szempontjából is fontos. Emellett a földközi tengerre is vonatkozóan is végre kell hajtani a több éves terveket. A fő célkütőzés tehát az, hogy a CFP-nek megfelelő egészséges halálomány legyen. Egy másik célkitűzés pedig az, hogy egyszerűsíteni kell és konszolidálni kell azokat a menedzsment intézkedéseket, amelyek ezekre a kishalfajokra az adriai tengeren jelenleg érvényesek. Ugyanakkor számos gazdálkodási terv létezik. Szlovénia, Olaszország és Horvátország nemzeti gazdálkodási terveket fogadtak el a földközi tengeri rendelet alapján, azonban ezek a tervek csak a területi vizekre vonatkoznak. EU szinten egy visszadobási tervet fogadtunk el 2015-ben, amely erre a két halfajra, a szardellára, a szardíniára vonatkozik. Ez nemzetközi szinten a Nemzetközi Bizottság 2013-ban fogadott el egy gazdálkodási tervet, ugyanakkor az erőfeszítés csökkentési célt soha nem hajtották végre, ezért is kellett egy sor szükségintézkedést végre létrehozni 2016-ban a legutolsót, amely 2018-ig korlátozza a kifogott halálományt, halmennyiséget. A, nagyon bonyolult tehát a keret. Ez a keret változtatásra szorul. A mi tervünk az, hogy ezt a fragmentációt fel kell számolni, és ez a folyamatosan változó keret nagyon komoly igazgatósági, igazgatási problémákat vet fel, illetve a halászok is nehezen hajtják végre konszolidálni akarjuk tehát a megközelítést, és egy olyan rendszert akarunk kialakítani, amely figyelembe veszi a helyi és regionális körülményeket is, és becsatornázza azokat a több éves tervbe. Emellett kiemelem azt is, hogy építünk arra a kompromisszumra, amit a többéves tervekkel kapcsolatban a parlament elfogadott, nevezetesen a balti tengerre vonatkozóan, tehát kitartunk azok mellett a pontok mellett, és gyakorlatilag azokat másoljuk át ebbe a tervbe. Most röviden megemlékeznék a célok, illetve referenciapontok meghatározásáról. Egy másik fontos tétel a technikai intézkedések végrehajtása, beemelése, illetve a harmadik fontos pont pedig konkrét ellenőrzési intézkedések ezekre a halfajokra, a mortalitási rangek megállapítása szükséges, illetve biomasszára vonatkozó tartományok megállapítása, hogy ne csökkenjen kritikus szint alá a biomassa. A regionalizálás olyan technikai intézkedéseket tesz lehetővé, amelyek eh, olyan jellemzőket is figyelembe vesznek, amelyek kifejezetten az Adriai tengerre jellemzőek, az ellenőrzési intézkedéseket pedig megerősítettük. Kérem, hogy fejezze be, hölgyem, mondja az elnök. Mindjárt befejezem, elnök úr, annyit szeretnék még elmondani, hogy a terv előkészítése sok időbe tellett, és az elmúlt időszakban együttműködtünk a különböző, különböző tanácsadó szervekkel és érdekeltekkel, akik benyújtották a javaslataikat, ezeket mi is figyelembe vettük, és kigyomláltuk azokat, amelyek a tudományos tényeknek nem felelnek meg. Nagyon fontos eh, eszközről van szó, és nagyon fontos az, hogy eh, megmutassuk, hogy elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy javuljon a helyzet a földközi tengeren, eh, és megfeleljünk a Medfish, Medfish nyilatkozatnak. Elnézést, hogy ilyen sokáig tartott, de mindenképpen akartam mondani a kontextusát ennek a javaslatnak. Köszönjük, Vejz asszony. Euh, je passe tout de suite la parole. Most pedig Tomaszics asszonynak adom meg a szót, aki a raportőre ennek az anyagnak. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Köszönöm, elnök úr. A kirakodási mennyiség egy harmadáról beszélünk, és itt ez komolyan érinti a halászok jövedelmét az szlovén halászat a fogások mindössze egy harmadát, egy harmadában részesül, és bizonyos halfajok esetében, ahol az állomány csökken, a halászat nem a fő oka, hanem a rossz gazdálkodás és a szennyezés ami elsősorban kihatással van a mediterrán, a földközi tenger halálományára. Az adatok is eléggé változóak, nem tudományosan megalapozottak. Horvátország és Szlovénia már hosszabb ideje harcol az állományok védelme érdekében. Az Adria egy viszonylag zárt tenger, sekély és az áramlatok is komoly odafigyelést igényelnének. Sőt, különböző jogi kereteket lehetne megemlíteni a nemzetközi, illetve az EU jog kereteit. A mediterrán tanács egy gazdálkodási tervet és sürgős intézkedéseket fogadott el, a halászati kapacitásokra vonatkozóan is elfogadtak intézkedéseket. A programtervezet az első ilyen fajta terv a földközi tengere vonatkozóan Szardella és Szardinia esetében. Horvátország számára ezek nagyon fontos fajok a halászat szempontjából. A tonhal tenyésztés is fontos szerepet játszik, éppen ezért óvatosan kell eljárnunk, amikor a jogszabályváltozásokról beszélünk, hiszen ezeknek komoly gazdasági kihatásai vannak és befolyásolják a halászati ágazat jövőjét. Itt most egyelőre egy tervezetről van szó, amit tovább kell finomítani, figyelembe véve az ágazat érdekeit, illetve a halálomány védelmét, a fenntartható halászatot. Több kérdésem lenne a bizottsághoz. A rendelkezésre álló információ szerint egyelőre csak online konzultációkra került szó a G17-es zónában, az Adrián, habár itt a G18-as zónáról is, szóval nem tudom, hogy milyen okok folytán vették be a tervbe a dél-adriai szakaszt is. Másodszorban az illetékes hatóságok a tagállamokban konzultáltak-e velük a tervezetről, és az ő javaslataikat is figyelembe vették-e. Harmadsorban említette, hogy az átmeneti időszakban feltetőleg csökkenteni kell majd a foglalkoztatás szintjén, miközben az árak feltehetőleg emelkednének, és az import aránya is megemelkedhet. Itt több intézkedésre lenne szükség, hogy a piaci szereplőket átsegítsük az átmeneten, átmeneti időszakon milyen konkrét intézkedésekre gondolt -e, illetve folytattak-e részletes gazdasági hatás elemzést a tonhal tenyésztés területén. Dijeliti mjere ili će se bez obzira na to propisati svima jednake mjere? Hvala vam lijepa. Konkrét halálományokra is gondoltak-e, vagy pedig általános intézkedéseket foganatosítanának? A rapporteur fiktív, Elisabetta Guardini. Elizabeta? Köszönöm szépen. Szót kérsz? Igen, köszönöm, csak gyorsan. Ugye kevés az időnk, sok mindenről kell beszélnünk. Meg kell, hogy mondjam, hogy természetesen osztjuk az agályokat az említett halállományok tekintetében. De Szeretnék csatlakozni az előadó szavaihoz, a horvát előadó szavaihoz. Olyan témáról kezdünk, beszélünk, ami ugye a halálállományról, amit meg kell, hogy védjünk, ugye itt a halállománynak vissza kell, hogy adjuk a, a vitalitását, de ezzel együtt egy olyan szektorról van szó, amely egy nagyon élénk szektor, Olaszország számára nagyon fontos, 160 hajóról van szó, több ezer emberről, akik ebben a szektorban dolgoznak, stb. stb. stb. Én is szeretném föltenni azt a kérdést, hogy van-e olyan elképzelés, hogy workshopokat szervezenek a ágazat szervezeteivel, a területen elismert vállalkozói szervezetekkel. Úgy gondolom, én is úgy gondolom, és meg vagyok arról győzve, hogy többféle módszerre van itt lehetőség, rugalmasságot is lehetne alkalmazni, és ugyanazokat a célokat ilyen módon el lehetne érni, viszont biztosabban fönn tudnánk tartani a termelő tevékenységet. Ezek kapcsolódnak, és ezeket meg kell, hogy őrizzük természetesen fenntartva ezen halálományok vitalitását is. Például az egyértelmű, hogy különösen oda kell, hogy figyeljünk a sérülékenyebb partmenti területekre, itt a méret növekedés is nagyon fontos. Ez nagyon sok fontos témáról van szó. Hogyha együtt tudunk dolgozni, ha meg tudjuk hallgatni azokat, akik ott a helyszínen dolgoznak ebben a szektorban, szerintem ugyanazt az eredményt el tudjuk érni, és kevesebb lenne a mellékhatás. Köszönöm Elizabetta, Caputo úr. Köszönöm elnök úr. Ahogy elhangzott, három tagállamot érint közvetlenül a rendeletjavaslat. Olaszország, Horvátország, Szlovénia, ezek az országok. A legutóbbi tudományos vélemények szerint a Sardina és Sardella halálományát negatívan érinti a halászat, és ezért csökkenteni kell ennek a mértékét. A javasolt rendelet nem határoz meg konkrét éves halászati mennyiséget az érintett tagállamokra hagyja ezt. A rendelet valójában azt határozza meg, hogy milyen mortalitási halászati határt és biomasza határt kell felállítani. Ezek fölött a bizottság beavatkozhat és korlátozásokat vezethet be. Ezért egy olyan szövegről van szó, amely alapot képez jövőbeni beavatkozáshoz. A bizottság számára nagyon nagy hatáskört biztosít, csak nem támadható tudományos alapon van lehetősége a bizottságnak a beavatkozásra. Szerintem egy kis méretű halak esetén a beavatkozási lehetőség szempontjából fontos lenne, hogy az egyes engedélyen rendelkező halászati vállalkozásokkal egyeztessünk. A történeti adatokat is meg kell, hogy vizsgálni, ugye a korábbi a vállalkozás állat által vagy csoport által lehalászott mennyiséget figyelembe kell venni. A rendelet javaslatát, ha figyelembe vesszük, és hogyha elfogadjuk, akkor ezzel negatívan érintjük azokat, akik korábban önkéntesen korlátozták a halászatot, és felborulna esetleg a piaci egyensúly is Esetleg semlegesebb kritériumokat lehetne bevezetni, például a hajók méretét és a halászati módszert. Minden esetre a kóták mennyiségi meghatározását csak akkor fogadhatjuk el, hogyha az engedélyezett egységek mennyiségét már meghatároztuk. A 2010-es bizottsági 40-es számú javaslat esetén elmondhatjuk azt, ugye ez a földközi tengerre vonatkozik, a kisméretű halakra vonatkozott ez a javaslat, és 2017-18-ra vezetünk be az Atlanti vagy a földközi földközi tengerre hasonló plusz méret meghatározásokat, korlátozásokat. Fontos a adriai területen is a méret szerinti limitek, határok felállítása. Úgy gondolom, hogy további intézkedést nem kell bevezetni ebben a szektorban, hiszen még nem tudtuk értékelni a korábbi, ugye 16-os, 17-es legújabb intézkedések hatását. Még egy aspektus szeretnék említeni a mai rendel, ma tárgyalás alatt lévő rendelete kapcsolatban, az ellenőrzés kibővítése. Ez egy olyan téma, amit az egész dosszié olyan, amit mindenképpen módosítani kell, azért, hogy javítani tudjuk, és a, valóban az ágazat érdekeit tudjuk szolgálni. Köszönöm, kapitól. Nikolaj, röviden kérem, hogy hozzászóljon. Köszönöm. Ez egy jó javaslat. Viszont itt egy nagyon fontos jelentésről van szó. Itt egy több éves megközelítésre van szükség. Van néhány dolog, amit meg kell vitatnunk a regionális megközelítés mindenféleképpen jó, de azért körültekintően kell kezelni. Itt ez majdnem olyan, mint a balti tengeri terv, és az ágazat helyzete ezen a területen más, nem egészen világos a helyzet, a szabályokat nehéz alkalmazni, ugyanakkor viszont egységes megközelítésre van szükség. A fenntarthatóságot kell előtérbe helyezni, ami a bizottsági javaslatban is szerepel. Van néhány dolog azonban, ami problémát okozhat. Az egyik a jogszabály hatása az ágazatra nem történt hatásvizsgálat a szociális kérdésekben, sem Horvátországban, sem Olaszországban. Ha munkahelyek szűnnek meg, és amit a bizottság javasol ennek pótlására, a kis halászati üzemeket ez mindenféleképpen érinti. Ezen kívül a költségvetési hatásokat sem mérték fel, a pénzeszközök használatát, vagy felhasználását, tehát e tekintetben a bizottságnak konkrétabbnak kellene lennie. A mortalitás, illetve a fenntartható maximális hozam tekintetében mindig a legfelső határt kell meghatározni. Az elektronikus hajónaplók vonatkozó szabály is bizonyos problémát okozhat, általában ezt ellenőrzési célból használni kell, de nem szabad, hogy ez túl bürokratikus legyen. A monitoring rendszer a hajók esetében 8 méternél nagyobb hajók esetében is problémát okozhat, túl bonyolult ez a hajók ellenőrzése, ami pedig a kirakodási kötelezettségek teljesítésére vonatkozó értesítést illeti. Itt ez létezik a technikai követelmények a kikötők esetében. This, uh, uh, this uh, rule and uh, I am afraid that the, implementation of the, proposal can create uh, some problems. Tehát e tekintetben a javaslat bizonyos problémákat okozhat. Számos módosítom van ez a lényeg. Très bien, très bien. C'est parfait, je n'en doute. Tökéletes. Még átadom a szót Márkonak. Kérem, hogy röviden, ugye röviden fogsz hozzászólni, egy pici percet kapsz. Egy perc, gyorsan a MEDÁK készített egy javaslatot több évre vonatkozóan, ez nem tartalmazta a kvótákat, a, ilyen módon elhangzott az, hogy a célokat soha nem fogjuk tudni elérni, amelyeket meghatároztunk. A mortalitás, a meghatározott értékek szerint, ugye tudományos alapon történt a meghatározás, 0,08-0,011 a Szardiniánál, nagyon alacsony szintek, ezek nincs más lehetőség, Ilyen alacsony mortalitás csak kvótákkal lehet elérni. Aztán a négyes cikk, ötös pont, vagy négy, négyes pont azt tartalmazza, hogy 20%-ban korlátozza egy, két egymás követő évben ezt a lehetőséget, tehát ez védi a halászokat. Sokszor elhangzott, hogy védeni kell ezt az ágazatot, de ő, sokan elfelejtik azt, hogy a forrást kell védeni, így tudjuk a legjobban védeni az ágazatot. Hogyha tudjuk védeni a ö, forrást, a tonha esetében ugye már sikerült elérni célokat, ez a gazdasági érdekeket is védeni fogja. Persze itt néhány évig áldozatokat kell hozni, de aztán a helyzet javulni fog. Mert hát egyébként mindig azt kell, hogy mondjuk, hogy túl halászat van, túlságosan kihasználjuk a halállományt, és nem tudjuk megvédeni. Szerintem nem lehet mind a kétszét egyszerre megvalósítani. Köszönöm, Márko. Briano képviselője szó egy pici percre. Kérdésem, egy kérdésem lenne. Kik azok az érdekelt felek, akiket meghallgattunk, mert a hely, helyben, tehát a helyszínen azért hallom az agályos hangokat. A második kérdésem, miért nem vettük figyelembe azt a munkát, amit a medák javasolt? Ugye ez már az érdeket felek és tudományos adatokat is fölöleli. Az igaz, hogy védenünk kell a forrást, ahogy a halászokat védjük, de mindezt úgy kell megtenni, hogy nehogy eltűnjenek a halászok, még mielőtt helyre áll a halállomány. Köszönöm. Ugye eszmecserét folytatunk még júniusban is erről a témáról. Természetesen az előadónak újra visszaadom a szót, hogyha szeretné lezárni a vitát. Nem. A rendben. Akkor ugye mindenki benyújtott módosítóindítványt, a bizottságot is megszólítottuk, minden esetben nagyon fontos az Adriai tenger számára is ez a téma. Köszönöm szépen, kedves kollégák, köszönöm a részvételt. 15 órakor folytatjuk a munkánkat. Köszönöm szépen, és köszönet a tolmácsoknak, hogy sokkal hosszabb ideig dolgoztak, mint a terve volt véve.